dear colleagues, half past two. Kedves kollégák, fél három lett. Meg is kezdjük a délutáni ülésünket egy rendkívül fontos és kiváló, csodálatos szakbizottságról van szó a mi esetünkben, és híres is persze. A következő napi rendi pont a 14-es számot viseli az EU és Ausztrália közötti kereskedelmi megállapodással kapcsolatos állás. Már beharangoztam az ülésünk elején, hogy szétválasztjuk az ausztrál és az új-zélandi pontot, tehát egy 15-ös napi rendi pont jött hozzá és biztos meg tudja mondani a kollégánk, hogy miért észszerű ez, hogy külön tárgyaljuk ezeket. Bár eredetileg úgy kezdődött, hogy ez egy napi rendi pont lesz. Egy kicsit hosszabb volt a mandátum, mint terveztük, de azért sikerült, megkezdődtek a tárgyalások, és azt gondolom, hogy az első forduló júliusban volt, itt Brüsszelben, és a főtárgyaló König asszony is itt van, és meg is kapja szót. Köszönöm szépen. Némi időbe került a mandátumokat elfogadtatni valóban, de azért sikerült ezt május végére elintézni a biztos eh, aztán elment Ausztráliába, Új-Zélandba, hogy megkezdjék a tárgyalásokat nem sokkal az említett elfogadás után. Kiváló alkalom volt ez arra a biztos asszony számára, hogy Kamberában találkozzon egy sor szereplővel, Turval és mm, Tatár miniszterelnök és kereskedelmi miniszter is jelen volt ezen az első megbeszélésen. Nagyon jó missziónak bizonyult ez, és megmutatta a támogatást, és látta is a támogatást, ami Ausztráliában jelen van. A megállapodás ez egy jó hangulatban kezdődhettek a tárgyalások július második és hatodika között. Van egy írásos jelentés ezzel kapcsolatban 17 munkacsoport volt az első fordulóban. Az első fordulóban sokat foglalkoztunk annak taglalásával, mindkét oldalról, hogy mit tartalmaznak a politikák, a szakpolitikai területek. Az összes fejezeten végigmentünk. Egy általános jellegű szakasztól eltekintve, erről majd beszélek még. Tehát el tudom mondani azt, hogy igencsak intenzíven tárgyaltunk, és intenzíven tudtunk végigmenni az anyagon. Már csak azért is szükség volt erre, mert a mandátummal csúsztunk némileg, tehát el kellett kezdeni itt a munkát, és az a érdemi kérdésekkel kellett foglalkoznunk azonnal, az ausztrálok három szöveget mutattak, mert náluk 12 volt, mint mondtam, online ezek megtalálhatók. És viták folytak, természetesen tárgyalások folytak az ausztrál oldalon is, mert nem voltak végleges álláspontjaik a mi javaslatainkkal kapcsolatban, tehát sok mindent el kellett magyarázni az ilyen jellegű tárgyalások hasznosak és fontosak, mert tényleg a szakértők rá tudnak mutatni, hogy hol tartunk a felkészülésben. Természetesen igen, csak extenzív hatályvizsgálatot is végeztünk, és számos más területet megbeszéltünk, tehát nyílt, jó tárgyalások folytak, jó kapcsolat alakult ki az egyes tárgyalók között is azt gondolhatjuk, hogy látjuk a különbséget, hogyha ilyen tapasztalatokat szerezhetünk, mint Ausztrália és Új-Zéland esetében, azt gondolom, hogy ez, ez hasznos lesz valamennyiünk számára a következő időszakban, majd a tárgyalások során. Természetesen számos kérdésben közelítettünk egymáshoz, itt a hatály tekintve is sor került erre, ezt önök is tudják, de vannak nehézségek mindkét félel, tehát a mezőgazdasági terület egy érzékeny terület, a cukor például, és más területek, a közbeszerzések témája is fontos, Ausztrália BSPS témája is egy fontos kihívást jelent. E, meglehetősen ambiciózus menetrendet alakítottunk ki, már idén őszre és egy sor videokonferenciára kerítünk sort, mindenek előtt azon területeken, ahol még nincsenek szöveges javaslatok, és később szeptemberben, majd a 21. héten az Ausztrál főtárgyalójon Brüsszelben én is részt veszek ezen a tárgyaláson, majd ahol felmérjük a videokonferenciák eredményeit. A ezt követően rátérünk a második tárgyalási fordulóra november 19-i héttel kezdődően, és ez zárt tárgyalási forduló lesz. Mint elmondtam, reméljük jó start lesz ez, és mindkét érintett, az összes érintett Kamberában, és, mm, és hát a tárgyalásokon is jó hangulat alakul Kiköszönöm Köszönöm szépen a parlamentnek, az INTE szakbizottságnak mindenek előtt a támogatást, amit kaptunk a tárgyalásokhoz. Ez egy fontos tárgyalás, ezt tudni kell, mert nagy számú partnerünk van, akik több preferenciális hozzáféréssel rendelkeznek, mint az EU szereplők, és ezt meg kell beszélnünk, és úgy gondolom, hogy meg kell nézni a legújabb fejleményeket az FTA kapcsolatában is, a szabadkereskedelmi megállapodások milyen környezetet teremtenek, mert ami most születik, ez majd egy fontos üzenet lesz a későbbi tárgyalásokra a kereskedelem területén, igen, hiszünk abban, hogy szabály alapú üzleteket, megállapodásokat tudunk kötni, emellett szeretnék kitartani. Ezért nagyon fontos az a tapasztalat, amit majd itt fogunk szerezni. Köszönjük szépen König asszonynak. Az előadónk Mojszer úr kap szót. Köszönöm szépen, köszönöm a főtárgyalónak és az ausztrál nagykövetnek is én is úgy látom, ez egy nagyon jó időzítés az első fordulóra, és nagyon fontos, hogy szeptemberben, októberben ezt a szakaszt végére vigyük, és hallottuk, hogy megfelelő kontextusban vizsgálják ezt, hogy az Európai parlament egy évvel ezelőtt, 2016-ot, tehát három állásfoglalást foglaltunk el, nagyon különböző állásfoglalások voltak, de mindenképpen biztosítottuk a támogatásunkról ezeket a tárgyalásokat, egy nagyon fontos partnerről van szó, természetesen vannak nehézségek, és hát ez azért nem szokatlan, Ausztrália esetében sem ez egy kiváló lehetőség számunkra és Ausztrália számára, hogy bizonyos hagyományos észlelésektől letérjünk, tehát például itt a mezőgazdasági fókusz, ami előtérbe került a múltban. Persze a mezőgazdaság fontos marad, de talán ennél tovább kéne lépni, és meg kell jegyezni, és hát foglalkoztam ezzel a múltamban is, hogy a, a mezőgazdaságban nemzet nemzetközibbé vált az EU is, és sokkal messzebb vagyunk a régi kliséktől, mint sokan gondolnák. Itt nagyon komoly támogatás van az üzleti életben is, Ausztráliában, az EU, Európában is, és Lang a tárgyalások iránt egy, és Peter Grosgow-val tárgyaltunk egyébként mi a parlament részéről, és ahol szintén biztosítottuk a támogatásunkról a tárgyalásokat és az európai üzleti közösség is mellettünk áll ebben, velük rendszeresen találkozunk. Mindenkinek a figyelmét felhívom az online tárgyalásokra, amihez vagy megnyitjuk a hozzászólások lehetőséget mindenki számára és az Európai Bizottság és a Néppárt is figyelembe veszi az itt érkező üzeneteket. Egy kérdésem lenne a bizottsághoz, hogy az eredmények a körkérdéssel mm, kap, kapcsolatban, a közvéleménykutatással kapcsolatban mikor lesznek hozzáférhetőek, mert mi itt a parlamentben is szeretnénk az eredményeket látni, hogy elemezni tudjuk, és megkapjuk azt az elemzést, amit az Európai Bizottság végez majd és önök is tudják, hogy az első fordulóval kapcsolatos beszámolók professzionális fellépésről, határozott, elkötelezett munkáról beszélnek. Nagyon jól ismeri egymást a két fél, az érzékeny területeket, az előnyöket, hátrányokat, és megfelelő haladásról lehet beszámolni. Vannak nehéz területek, ez teljesen magától értetődő, az a mezőgazdasági termékek bejutás az ausztrálok számára, GI közbeszerzés, ez egy központi területen az SPS szabályok, és egy kérdés az osztrák kollégákhoz a bizottság felé is, hogy a kérdés, hogy a megoldások lassan körvonalazódnak-e már ezekben a kérdésekben hiszen azért gyorsítani is kéne a tárgyalásokat, hiszen észszerű keretek között kell tartanunk, hiszen Juncker elnök úr utolsó őszéről van szó, és eh, itt eh, november 19-ét említették a második forduló megkezdésére, azért ez nincs már túl messze. Persze, tudjuk, hogy itt komoly munkát kell végezni, és a Juncker eh, menetrend a bizottság vége előtt befejezni ezt a munkát tényleg megvalósítható-e? Mikor számíthatunk arra, hogy az első ajánlatok cseréjére sor kerül, és a kereskedelem politikai párbeszéd is fontos, egy kicsit háttérbe szólt az utóbbi időben, bár van ennek egy bilaterális dimenziója, és a kérdés most az, hogy hogyan tervezik ezen a területen a fellépést, itt vannak -e átfedések, vagy hogy merre haladhatunk. Egyelőre nem látom az eddigi tárgyalásokon azt, hogy itt mi történik pontosan. Utoljára, de nem utolsó sorban az ausztrál politikai változások, amelyeket megfigyelhettünk az utóbbi időben, mennyiben fogják ezek a menetrendünket befolyásolni, vagy akár az érdemi tartalmi részt is a Egyébként pedig várom mindkét fél részéről az inputot. Köszönöm szépen, nagyon érdekes kérdések voltak. Most pedig megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek két-két percben. Nagyon röviden. Üdvözlöm a nagykövet urat is, köszönöm szépen. Azt, amit mondott, természetesen nagyon kíváncsian várunk a tárgyalásokra és a tárgyalások eredményeire. De követ szeretném megemlíteni, hogy örülünk annak, hogy átláthatóak a tárgyalások, hogy a mandátum nyilvánosan hozzáférhető, és örülök annak is, hogy a tárgyalások során a lakosságot is informáljuk, tehát így igazából jól eszmét tudunk cserélni, és szerintem jól fogjuk folytatni a dolgot is, és maradjon ez így a jövőben is. Azonban néhány kérdésem is van. Tehát Új-Zéland és Ausztrália esetében azt mondták, hogy minden fejezetről tárgyaltak, a kérdésem pedig az, hogy mi a helyzet a szolgáltatások liberalizációjával. Tehát milyen megközelítést választottak, pozitív vagy negatív megközelítést, rákérdeznék a mezőgazdaságra is, tudják, hogy megszavaztunk egy állásfoglalást, amiben az van, hogy vannak érzékeny termékek, amelyeket ki kell venni a tárgyalásokból. Szeretném megkérdezni, hogy Ausztrália ezt hogyan fogadta, hogyan látják a tárgyaló partnerek ezt. Lenne még egy kérdésem a fenntarthatósági fejezethez, ez nagyon fontos számomra, és itt mindig arról szólunk, hogy a fenntarthatóságot erősíteni kell. A szankciós mechanizmusokon mennyire gondolkoztak el? Azt is tudjuk, hogy Ausztrália tagja a Comprehensive and Inclusive Trade-nek is a transpacifikus területen tehát itt a munkaügy és a környezetvédelem tekintetében miről szóltak, és igenis van egy olyan megközelítés, hogy szankcionálják a jogsértést, és szerintem Ausztrál vagy új-zélandi oldalról ez nem lenne problematikus, hogyan néz ez ki az európai oldalról, és a korrupció elleni fellépésről szóló fejezetről is tárgyaltak, van-e ilyen, vagy pedig adó megkerülés, adócsalás, ezek is szerepelnek, illetve a nemek közötti egyenlőségről van fejezet, illetve a nőket hogyan tehát hogyan, hogyan foglalkoznak a gender kérdéssel. Még egy nagyon fontos kérdés a gondoskodás kérdése, tehát Ausztrália ebben a tekintetben hogyan viszonyul hozzá. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Emma McLaughlin az ECR nevében. Az ECR nagyon szorgalmazta az Ausztráliával és Új-Zélanddal folytatott tárgyalásokat. És az első forduló majd lezott, Üdvözlöm azt az ambíciót, amelyet mind a két oldal mutatott. Nagyon sok munkacsoport, nagyon sok dologról tárgyalt, a szabadkereskedelmi megállapodásról. Szerintem nagyon fontos, hogy a bizottság folytassa ezt az intenzitást és az elkötelezettséget, ahogy előre haladnak a tárgyalások. Nagyon gyorsan kell haladni az agenda alapján, de az ügyet figyelemmel kísérlem, és Moiser úr kérdéséhez csatlakozva rákérdeznék, hogy tisztázták a tárgyalások Ausztrál mandátumát, tehát ami itt a tárgyalás vezetésre vonatkozik? Tehát nem tudom, hogy hogyan kommunikáltak az ausztrálokkal. A bizottság a következő fordulóban a piacra jutásról is tárgyal. Ez is egy kérdésem lenne. Lesz olyan lehetőség a megállapodáson belül Ausztrália és Új-Zéland esetében is, hogy átvegyék a vezetést itt bizonyos gazdasági tekintetben, tehát például a tében. És köszönöm. Köszönöm szépen. Az Alde nevében Elsi Katainen. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, hogy végre elkezdtük a tárgyalásokat Ausztráliával és Új-Zélanddal, hiszen ezek az országok nagyon sok tekintetben hasonlítanak a kereskedelem, kereskedelmi felfogásukban. És örülök, hogy ezeket az országokat is magunkkal visszük itt ebben a nehéz globális helyzetben. Nagyon fontos az, hogy megfelelő megállapodásokat kössünk ezekkel az országokkal. Ausztrália, Új-Zéland és az EU érdekei közösek a VTO, VTO fejlesztésében, hogy működjön a globális kereskedelem. Így megerősíthetjük azt a hitet is, hogy a globális kereskedelemnek vannak előnyei is, és hogy a közös játékszabályokat együtt védjük meg. De szeretnék emlékeztetni arra, hogy bármennyire hasonlók is vagyunk, ettől függetlenül két teljesen különböző megalapodásról van szó. Éppen ezért véleményem szerint nagyon fontos például a mezőgazdaság tekintetében, hogy gondoskodjunk arról, hogy a megalapodások hatása egyenlő legyen, hiszen a mezőgazdaság egy nagyon érzékeny terület, és nem szabad, hogy az európai termelők bármilyen kárt szenvedjenek a megalapodások miatt. És ami Ausztrália illeti az egyik legnagyobb növekvő gazdaság, és az Európai Unió egyik legfontosabb kereskedelmi partnere. De Új-Zéland is nagyon fontos kereskedelmi partner az Európai Uniónak, és szeretném megemlíteni azt, hogy a már említett Comprehensive and Inclusive Trade for All Agenda nagyon üdvözlendő, és a globális kérdésekben is ugyanígy látom. Ez a megközelítés megfelel annak, amit az Európai Unió már a korábbi megállapodásaiban is aláhúzott. Remélem, hogy két partnerünk esetében nagyon aktív tárgyalások lesznek, és nagyon fontos az, hogy a közös szabályok még a jövőben is tiszteletet érdemelnek. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Klaus Buchner. Köszönöm szépen. Az új ausztrál kormány célja az, hogy visszavonuljon a párizsi megalapodásból. Ez nem csak Ausztrália ügye, hiszen Ausztrália a világ legnagyobb szén exportőre. Az első tárgyalási forduló jelentéseiből azt észlelem, hogy itt a kölcsönös gyakorlat abban a tekintetben, hogy hogyan bánnak a nemzetközi szerződésekkel, és azt látom, hogy bizonyos intézkedéseket egyszerűsítettek. Érdekelne, hogy melyeket. A második kérdésem pedig az, hogy mit csinál a bizottság akkor, amikor Ausztrália tényleg visszavonul a Párizsi egyezményből. Tehát ez egy vörös vonal a tárgyalások során számunkra, vagy csak úgy elfogadjuk? Úgy gondolom, nagy kereskedelmi blokkként bizonyos felelősségünk is van a tiszta profiton túl. És erre mindenképpen utalni szerettem volna. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most emlékeztetném a bizottságot, hogy uh, itt uh, az Európai Parlament uh, júniusi plenárison elfogadott egy uh, nagy többséggel megszavazott állásfoglalást, hogy soha ne kössünk olyan kereskedelmi megállapodást, amely a Párizsi egyezmény ellen van. Anne-Marie a GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Kőni úrnak és a nagykövet úrnak, köszönöm Moiser úrnak és a többi árnyék előadónak is fáradozásait. Az Ausztráliával és Új-Zélandal folytatott tárgyalások megkezdődtek. És mindig azt mondtam, hogy semmi kifogásom Ausztrália, illetve Új-Zéland ellen, de igenis eh, van kifogásom a hosszú utakon történő szállítás ellen, hiszen ez nem összeegyeztethető a már említett Párizsi Egyezmény céljaival. És hogyha Ausztrália nem akar ja, törvényi átültetni ezt a megállapodást, akkor figyelembe kell venni a szállítási költségeket is ezeknek a végső árakban vissza kell tükröződnie. Hiszen az a helyzet, hogy a világ másik végéről ide érkező termékek olcsóbbak csak azért, mert a szállítási költségeket nem számolják be. Tárgyalnak erről? Tehát a Föld két ellentétes pólusáról van szó, és nagyon fontos az, hogy a gondoskodás hogyan, a körültekintés hogyan néz ki. Hogyan veszik ezt figyelembe a tárgyalások során? Tehát a körültekintés itt szerepet játszik majd? Most nézzük meg az utolsó pontot, ez a szabályzásban való együttműködés. Nálunk azt mondják, hogy nagyon fogyasztóbarát tárgyalások vannak, de igazából csak is a gazdasággal folytathatunk észszerűen egy ilyen megállapodást, és ez pedig a parlamenti képviselők számára nem nyilvános. Igazából ez csak a nagy multi számára kiskapu. Kérdésem a következő. A szabályzási együttműködésnél figyelembe vesszük ezeket a vállalatokat is. Vannak olyan tárgyalási lehetőségek, hogy megkerüljék a parlamentet? Milyen kihatása lesz ennek a végeredményre? Köszönöm szépen, Dartmouth képviselő. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm én is Minőr asszonyt a nyári szünet után, de most egy kicsit eh, bele kellene szállni egy ilyen orvos szakértői vizsgálatba. Nézzük meg a kérdést. Ausztriában az személyek szabad mozgása Ausztrália és az EU között téma volt? Valaha? fölmerült ez a téma, a szabad mozgást. Tehát van egy ilyen záradék, hogy az EU és az ausztrál polgárok szabadon mozoghatnak egymás országai között? Tehát, hogyha bejutunk a piacokra szabad mobilitási záradék nélkül, akkor az hogy néz ki? Van még egy kérdésem. Bármi javaslat is legyen, tehát Ausztráliának fizetnie kell azért, hogy bejusson az EU piacára. Hiszen ezt a britek, ezt Nagy-Britannia ezt kéri. A bizottságnak miért vannak ilyen előítéletei az Egyesült Királyság ellen? Tehát 40 milliárdot fizetek, tehát nem tudom, hogy ezt Ausztráliától elvárhatjuk, hogy fizessen a piacra jutásért. Van még egy kérdésem. Itt az első fordulóról szóló jelentésben nem találtam referenciát arra, hogy milyen konkrét javaslatok vannak a mezőgazdasági termékek tekintetében. Ez mindig egy nagyon ellentmondásos és homályos elem a kereskedelmi megállapodásokban. Itt valami van az energiáról, nyersanyagokról, tehát úgy gondolom, tehát itt mi az álláspontunk? A szöveg az Európai Parlament részéről említi a mezőgazdasági termékeket, és pedig a 19 per G fejezetben. De milyen alapvető dolgokat tudhatunk erről? És szeretnék még itt kicsit többet is hallani. És ez pedig releváns az országom számára amikor csatlakozunk az EU-hoz 1975-ben, és lejártak a derogációk. Volt egy kereskedelmi megállapodásunk Ausztráliával, és ezt lemondtuk, visszamondtuk. És állandóan halljuk azóta, hogy az EU részeként sokkal könnyebb tárgyalni, kereskedelmi megállapodásokról. Most 40 év múlva itt állunk, és mi mindig beszélünk róla. Csak beszélünk róla. Mm, nagyon örülnék, hogyha közvetlenül megválaszolná a kérdésemet, főleg a mezőgazdaság tekintetében. Na most átadom az EU-hoz akreditált Ausztrál nagykövet úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak, köszönöm a jelentéstevőknek a megjegyzéseiket. A mi szempontunkból ez egy első forduló volt, és éppen ezért elég sok időt szántunk arra, hogy hogyan tárgyaljunk, miről tárgyaljunk, milyen ütemezésben, milyen programot alakítsunk ki. A mi álláspontunk szerint egyetértek König úrral, hogy a, és nagyon nagy segítséget nyújtottak itt a tanácsai. A mi szempontunkból az volt fontos, hogy egy átfogó és ambiciózus megalapodás szülessen, hiszen a kereskedelem nagy nyomás alatt van, és a közösségeink és más közösségek is sok kételyt halmoztak föl. Tehát mindenképpen teljesen világos megalapodást kell kötnünk a beruházások tekintetében, világos szabályokat kell hoznunk. Hát nyilván lesznek olyan témák, amelyek kihívásokat fognak képviselni az egyik vagy a másik oldal számára, de mindenképpen előre mutató utakat kell beazonosítanunk. Olyanokat, amelyek kölcsönösen elfogadhatóak. Volt néhány kérdés, és megpróbálom ezeket megválaszolni. Először is az új ausztrál kormány. Igen, új miniszterelnökünk van, Morrison úr, és Cinda Birmingham, az új beruházási miniszter, és Cinda Payne, az új mezőgazdasági miniszter. De szerintem Morrison úr itt a folytonosságról beszélt elsősorban, főleg a külpolitikában, kereskedelmi politikában, hát a törnből kormányra összehasonlítva a folyamatosságot hangsúlyozta. Még eh, nincsen eh, publikált anyag Birmingham szenátor részéről, de azt várjuk, hogy az új Ausztrál kormány ugyanolyan elkötelezett lesz a szabadkereskedelmi megállapodás mellett. Párizs és a klímaváltozás a következő pontom. Meg voltam lepve, amikor azt hallottam, hogy az új Ausztrál kormány úgy döntött, hogy kivonul a Párizsi Egyezményből. Ausztrália egy olyan ország, amely vállalja nemzetközi kötelezettségeit, a Párizsi Egyezményben is kötelezettséget vállalt, és ugyanúgy vállaljuk a kötelezettségeinket, mint a többi globális kihívás tekintetében. Ami pedig itt a tárgyalások menetrendjét illeti, az az álláspontunk, hogy nincsenek úgymond határidők, hogy mikor zárjuk le a tárgyalásokat. Szeretnénk egy nagyon átfogó végeredményt elérni, és nagyon fontos az, hogy ne áldozzuk fel a végeredményt a sebesség oltárán. Természetesen meg vagyunk győződve róla, hogy viszonylag gyors haladást érhetünk el, és az első körben már láthattuk is ezt a jó hiszeműséget. Élelmiszeripar, mezőgazdaság, ahogy már említettem, a megközelítésünk az, hogy egy átfogó megalapodást kössünk úgy gondoljuk, hogy bizonyos termékek kizárása a priori módon nem összeegyeztethető ezzel a megközelítéssel, és itt egy kisebb csomagról tárgyalhatunk, amely elérhető. A tárgyalások elején szerintem tegyünk mindent az asztalra, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el. A szolgáltatások témája következő. Itt is Szeretnénk, hogy a szolgáltatások erősebb alapon nyugodjanak, és hogy legyen egy barátságos, átlátható légkör a szolgáltatások kereskedelme területén, ugyanúgy, mint a digitális téren. Olyan szabályokat szeretnénk, amelyek mindkét oldal kormányzatainak megengedik az átlátható szabályzást. Az utolsó megjegyzésem, elnök úr, kétoldalú fáradozásokra van szükségünk a VT-on belül is, hiszen ez egy olyan eh, testület, ahol mindketten eh, új életet lehelhetünk a kereskedelmi szervezetbe. És a VTO-t szeretnénk egy eh, újjáélesztett tárgyalási fórum alakítani. Köszönöm szépen, nagykövet úr, Kőnigasszony. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm a valamennyi kérdést. Az egyik első kérdéssel kezdeném, hogy miért választottuk szét Ausztrália és Új-Zélandi tárgyalásokat. Szerintem ez teljesen nyilvánvaló két külön gazdaságról, két külön kereskedelempolitikáról beszélünk, mások a prioritások Ausztráliának, Új-Zélandnak is, és a mi vonatkozásunkban is mások az elvárások. És a tárgyalásokra kell annyi idő, amennyi kell. Azért döntöttünk úgy, hogy ne kapcsoljuk össze. Régen eldöntöttünk, megtettük ezt, és egyik fél sem kívánta ennek a két országnak az összevonását. Tehát végül is ez a helyes eljárás, aztán majd meglátjuk, hogy mit tudunk elérni a két különböző tárgyaláson. Nyilvánvaló, hogy a nagykövet úr is említette, a célunk az az, hogy minél gyorsabban haladjunk előre Ausztráliával, és eh, megragadom az alkalmat, hogy egyben válaszoljak az ütemezésre is eh, ezzel kapcsolatban, mert nyilvánvalóan, amikor eh, Juncker elnök úr azt mondta, hogy még nincsen meg a mandátunk, egy kicsit több időbe tellett a mandátum megszerzése, mint gondoltuk, de utána nagyon gyorsan léptünk, és most már novemberben lesz a második forduló időközben elvégeztünk más munkát, és amennyire lehet haladni kívánunk, de még egyszer ki is önkeztük, és egyéb események is történtek. Tehát ez egy nagyon komoly kihívás, hogy még ebben a mandátumban a bizottság ezt végig tudja vinni. Ami az online konzultáció kérdését illeti, normál esetben néhány hónap, két-három hónap kell ahhoz, hogy a válaszokat összeállítsuk, vannak vállalatok, szervezetek, amelyek benyújtottak különböző kérelmeket, és azt is kérték, hogy az információkat egyelőre ne osszuk meg a nagy közönséggel, de meglehetősen nyitottak vagyunk, attól függően, hogy hány választ kapunk, vagy vagy válaszok összefoglalóját fogjuk közreadni, vagy hát majd meglátjuk. E, vala, és amivel elkészülünk, azt majd online fogjuk tenni. Vannak -e különböző megoldások, amelyek már kibontakoztak az első fordulóban, bár még túl korai lenne bármit mondani. A szövegek nagyon későn kerültek előterjesztésre, mindkét fél reagálni kíván a szövegekre. Egy kicsit túl korai lenne még konkrét megoldásokban gondolkodni. Mindkét félnek különböző megoldásai vannak, különböző elképzeléseik vannak, de csak azt tudjuk majd, hogy a tárgyalások folytatásával ezeket megvizsgáljuk az első ajánlatok kicserélésével beszéltünk a paraméterekről, és úgy gondolom, hogy még nem egyértelmű, nem világos. Novemberben majd jobban látjuk, megpróbálunk egy párhuzamosságot létrehozni más megvitatás alatt álló fejezetekkel. A mikor itt lesz majd szeptemberben a tárgyalásvezető, akkor ezt is megnézzük, és megnézzük, hogy milyen erről a haladást tudunk tenni. Számunkra az egyik kulcs fontosságú aspektus, ez nyilván a GIS, a Ausztráliának pedig a mezőgazdasági piachoz való hozzáférés. E, ezt elmondhatjuk, hogy meg kell nézni, hogy hogyan tudunk valami párhuzamoságot létrehozni. Nem annyira módozatokba kellene most elmerülni, mert még ebben sem állapodtunk meg. Mindenképpen valami párhuzamoságot kell majd látnunk a fejezetekkel való munka során, mert ezek szorosan összefüggnek egymással. Ami a kereskedelem politikai párbeszédet illeti, ez rendszeresen megtartásra kerül Ausztráliával, más országokkal is ez ezzel párhuzamosan fut, mert nem akarunk belemenni olyan kérdésekbe, amelyek a szabadkereskedelmi tárgyalásokon is megvitatásra kerülnek, hanem ez egy további a bilaterális kérdésekről van szó, túl a VTO megállapásokon. Olyan kérdések ezek, amelyek megérdemlik azt, hogy megvitassuk őket. Nagyon jó tárgyalásokat folytattuk arról is, hogy például mit tár, eh, mi folyik más eh, tárgyalások során. Ez is jó. Egyelőre az a döntés, hogy ezt folytatjuk, mert mindenképpen hasznosnak bizonyult, és évente egyszer van egy ilyen eh, tárgyalás párhuzamosan. Ami a szolgáltatásokat illeti, a szöveg még nem került benyújtásra, még nem került eldöntésre az architektúrája sem a szolgáltatási fejezetnek, vannak ausztrál preferenciák a negatív listázásra, mi természetesen ezt tapasztalatokat levontuk, de még a döntés nem született ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor másfelől sok tekintetben egyetértés van, mindkét fél részéről. Tehát mondhatjuk azt, hogy magasak az ambíciónk a szolgáltatás területén, és vannak olyan közös alapok, amin el tudunk indulni. Remélhetőleg további tárgyalásokat tudunk folytatni majd a paraméterekről, a szolgáltatás kínálatról, és a következő fordulóban már 2019-ben pedig majd még tudunk erről beszélni, de mindenképpen a főtárgyalóval kell ezt majd megbeszélni. A TSD-ről szerintem ezt már látták a jelentésben is hogy a koncepció az megvan, és mint tudják, az illeszkedési pontok akciótervét vettük elsősorban, tehát hogy ezt a fejezetet valósítsuk meg. Egyre szankciók nincsenek, inkább arra összpontosítunk, hogy hogyan tudjuk a megvalósítást jobbá tenni. Ami a Párizsi Egyezményt illeti, azt hiszem, hogy erről is hallottunk. Mikrofon nélkül kérdeznek a teremből, ezt nem hallják a tolmácsok. Ami a párizsi megállapodást illeti, itt párhuzamos tárgyalások folynak, mondja a beszélő. Tehát a Párizsi Egyezményt illetően jól hallottunk egy olyan ötletet, ami jól ismert, és a bizottság álláspontja is az, hogy mi a Párizsi Egyezmény teljes körű végrehajtásában gondolkodunk, erről beszélünk, majd meglátjuk, hogy le, a minimumnak legalább bele kellene kerülni a szövegbe. A korrupció fejezetet illetően kidolgoztunk rendelkezéseket mexikói, csilei egy- egyezményben is. A gender, tehát a nemek egyenlősége kérdése nagyjából ugyanaz lenne, mint a csilei egyezményben. Egyelőre nem terveztük sem a gender kérdés, sem a korrupció fejezetet beterjeszteni Ausztrália vonatkozásában, és nem tudom, hogy Ausztrália, illetve Új-Zéland lenne a legnagyobb veszély korrupció szempontjából. Ezért is gondoltuk, hogy ezeket a szövegeket egyelőre nem terjesztjük be a digitális kereskedelemmel kapcsolatban volt vita, különbözőképpen kezeljük a digitális kereskedelmet, illetve az e-kereskedelmet, elektronikus kereskedelmet. Következő fordulóban ez is megvitatásra kerül, de világos, hogy lesznek rendelkezések e témakörben. Mint említettem, más a megközelítése Ausztráliának és az Európai Uniónak. Ez majd kialakul, ahogy haladunk előre. ami a külön tárgyalások, itt vannak dolgok, amikkel kerültek, Kapcsolatunk vannak a civil társadalommal, az üzleti körökkel is, és különböző mechanikú, mechanizmusok vannak, amivel a civil társadalmat is meg tudjuk keresni és konzultálni tudunk de rendszeresen találkozunk a civil társadalommal, amikor a különböző tárgyalások fordulnak. E, itt is ugyanaz lesz, mint ami minden egyéb tárgyaláskor is történik. A szabad mozgás életében nem sikerült közelebb jutni, e, nyilvánvalóan a kereskedelem és szolgáltatás e, bizonyos mértékben ennek része majd a javasolt szövegben. Itt inkább akkor kerül fel, amikor az üzleti életben résztvevő személyek mozgásáról van szó, illetve a beruházások, befektetésekhez kapcsolódó személyek. Nem általában emberek szabad mozgásáról kívánunk tárgyalni. Mezőgazdasági termékek esetében nem pontosan tudom, hogy a kérdés mire irányult, gondolom, hogy inkább a piachoz való hozzáférésre gondoltak, illetve hát, mint már említettem, erre majd akkor fogunk rátérni, hogyha már meg lesz az első eszmecsere az ajánlatokról. A nyersanyag csere, ez is egy külön aspektus. Ausztráliának mások a szempontjai, és ismételten csak egy olyan új fejezet, ami a tárgyalások során felmerül. Vannak, valamikor ez fejezete, valamikor csak rendelkezés szintjén jelenik meg, de nyilvánvaló, hogy Ausztrália nagyon jelentős nyersanyag szolgáltató, vagy szállító, és hát a lényeg az az, hogy mindkét fél úgy látja, hogy ami a legfontosabb az az, hogy a piacok ajtókat nyitotta, nyitva tartsuk, és majd meglátjuk ezeket az aspektusokat. Tökéletes, mondja az elnök, és hát akkor a jelentéstevőnknek a megadom a szót, hogy zárja le. Tehát itt megvan az átfogó támogatás, jegyeztem, amit a kollégák mondtak, egy átfogó, stabil megállapodást szeretnénk. A minőség fontosabb, mint a sebesség, és a demokratikus reinkarnációja a parlamentnek majd valószínűleg fog erről szavazni. Nagyon nagy örömmel hallottam, hogy az Ausztrál nagykövet is megerősítette, hogy Ausztria nem kíván visszalépni a kötelezettségvállalásaitól, és a mi részünkről is a az elvi kérdések megvannak, és az már csak a kérdés, hogy ezek hogyan fognak majd tükröződni a, az alkuban. E, tehát meglehetősen optimisták lehetünk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen. Következő témánk a 15-ös nami rendi pont, ugyanez csak Új-Zéland vonatkozásában akkor nézzük, mi történik az új-zélandi tárgyalásokkal. Új-Zéland fordulójára itt Brüsszelben került sor néhány héttel azután, hogy az Ausztrálra és a javaslatok, amelyeket előterjesztettünk, el is küldtük. Ezeken a tárgyalásokon végmentünk az összes fejezeten, és igyekeztünk megoldani és mi ezt szerettük volna, de az első fordulóban erre az új-zélandiek nem voltak hajlandók. Nagyon jól felkészült tárgyalások voltak, mint Ausztrália esetében is, jól kezdődött a munka ezek után hát némileg részletekben menőbb tárgyalások voltak. Az ausztrálók után tárgyaltunk, mint mondtam, ezért az új-zélandiaknak kicsivel több idejük volt, tehát mondtam, itt is 12 javaslatunk volt nekünk, és egy sor cikkben végül is már meg is tudtunk állapodni a felkészültség okán és vannak különböző megoldások, amelyeket felmértünk, feltártunk, volt közeledések. Még eltérnek a szövegek, de már sikerült közeledni, és számos ügyben koherenciát sikerült teremteni, számos fejezetben. Ugye egy részletekbe menő scoping gyakorlatot végeztünk, és hát sikerült megalapítani, hogy hol vannak a nagyobb kihívások. Persze megint csak mezőgazdaságról, tejtermékekről van szó, jó és egyebek, amelyeket ismerünk, és ez alapján felmértük a scopingban, hogy hol látjuk a nehézségeket, és igyekszünk mindenütt megoldást találni. Ezért tudom azt mondani, hogy ez az a hangulat, amelyben végül is a forduló lefolyt. Szintén ősszel dolgozunk tovább az anyagon. Mm, októberben lesz az első forduló Új-Zélandban, aztán összességében ez már a második forduló. Aztán új szövegeket készítünk erre a fordulóra. Mindenek előtt az átláthatóság, a jó szabályozási gyakorlatok, a fenntartható fejlődés szolgáltatások, SPS, a nagy témák, mindennel jól haladunk, azt kell, hogy mondjam, kicsit gyorsabban talán, mint az asztralok esetében, de hát számos egyeztetésre van még szükség, ő időt kell szánni erre a munkára, tehát mondjuk mm, és azt gondoljuk, hogy kicsit gyorsabban tudunk majd haladni, de nem akarunk beelőzni, tehát pillanatnyilag mindkettő esetben gyorsítani szeretnénk. Ugye, és hát messzebb is van ez a két terület, az utazás hosszabb. A Kaspár úr az előadó. Igen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt kollégák valamennyien nyomon követhettük nyáron, hogy nem stabilizálódik a helyzet a világban, és hogy sok év után végre igyekszünk Új-Zéland esetében ö, olyan alapokra helyezni a kereskedelmi kapcsolatokat, ez teljesen jogos és jó dolog. Azt is látjuk, hogy az Egyesült Államok egyre inkább visszahúzódik a régióból, Kína pedig egyre öntudatosabban lép fel a régióban, és hogyha a kereskedelmi kapcsolatainkat új szerződésbe tudjuk foglalni, akkor ez hozzájárul ahhoz, hogy stabilizáljuk összességében a helyzetet. A másik pedig, hogy óriási esélyünk van az Egyesült Államok kivonulása miatt, és hogy más partnerek is jelen vannak, és növekszik a befolyásuk de mondjuk a szabványok, a garanciák esetében sikerül ezt jól képviselni, amit mi gondolunk, és hosszabb távon meg tudjuk fogalmazni, és globális szinten megőrizni az -e azt, amit szeretnénk. Ilyen értelemben jól előkészített tárgyalásokról beszélhetünk. Mi Európai Parlamentként is mindig azt kértük, hogy gyorsan kezdjék meg a tárgyalásokat. Az állásfoglalásunkat is elkészítettük, ott világosra tettük, hogy milyen feltételek vannak, éppen a szabványok, a standardek esetében, vagy a közszolgáltatások esetében is ragaszkodunk, és hát az Európai Bizottság, mint Japán és Kanada esetében is ügyelnek arra, amit mi megfogalmaztunk. Ezért jó lenne, hogyha Königasszony gyorsan haladna a tárgyalás, jó lenne, hogyha gyorsan le lehetne zavarni ezt a dolgot, ezzel stabilitást teremtenénk. Második pontban azt szeretném, hogy a vállalataik megkapják a szükséges esélyeket amelyeket az új-zélandi piac biztosít. A harmadik pontban pedig azt szeretném, hogy ragadjuk meg az alkalmat, hogy más partnereknek bemutassuk azt, hogy hogyan tudunk gyorsan tárgyalni, hogyan tudunk nemzetközi szerződéseket megőrizni, és nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokat erősíteni, és így az európai emberek érdekében stabilizálni a helyzetet. Éppen ezért azt kérem, hogy továbbra is tájékoztassanak bennünket, küldjék el a dokumentumokat, és hát időben fontolják meg, hogy hogy az Európai Unión belüli lakosságot hogyan tudják felkészíteni az új-zélandi szerződésre vagy megállapodásra, hogy az emberek aggájait megelőzzük, és hát és hogy korábban szerződésekből ismerik, hogy nehezen fogadták őket, tehát ezt meg kéne előzni ezúttal. Van valamilyen kereskedni partnered a, a szemed előtt, ami ott lebeg, akinek üzenetet akarsz küldeni. Most pedig árnyék előadó két percben, Karolin az első. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a követ urat, és köszönöm az eszmecserét. Sok mindent hallottuk Ausztráliáról, már egy néhány dolog ezek közül nyugodtan elmondható Új-Zélandról, és a kérdésem most az persze legitim dolog, hogy gyorsan haladjunk, de azért a minőség rovására ez nem menjen, az, az legyen a legfontosabb, hogy minőségi legyen ez. Tehát annyi időt szálljunk rá, hogy egy ambíciózus, jól működő megállapodásunk legyen Új-Zéland esetében, és szerintem ezt meg lehet csinálni, és európai fél oldaláról is úgy gondolom, gondolom, hogy ez, ez feltétel, de az ILO normákkal kapcsolatban, tehát nem mindet ratifikálták még Új-Zélandban. Azt szeretném megtudni, hogyan bánunk ezzel, hogy az ILO szabványokat nem feltétlenül tartják be. Jó lenne, hogyha a tárgyalások lezárása előtt már ratifikálnak és átültetnék a gyakorlatba ezeket, hogy lehetne ezt feltételként megfogalmazni, hogy akkor zárjuk le egy árslakat. Nem olyan nehéz ez Ausztrália és Új-Zéland esetében, legalábbis én így képzelem. Másik kérdés, a mezőgazdaságról is beszél, tehát vannak érzékeny termékek, hogyan reagál erre új-Zéland. Itt megint mindent lerakunk az asztalra, aztán megbeszéljük, hogy mit lehet ebből kiemelni, hol van közeledés. A következő pedig a megelőzés elve európai részről, milyen megközelítést követi Új-Zéland, egy további terület, a digitális kereskedelem. Mint már mondtam, egy globalizált világban élünk, az adatátvétel fontos. Milyen rendelkezések vannak erre vonatkozóan, vagy ez mondjuk a következő fordulóban kerül szóba konkrét javaslatok formájában. Köszönöm szépen az ECRM megláglin asszony a kollégám közelebbről kíséri ezek a dolgokat, de most én képviselem, de igen, digitális kereskedelmről beszélünk, erről szeretnénk egy részletekbe menő választ kapni, de hát vegyük a tárgyalások mintáit, ugye itt van új zélandban tehát van-e itt egy megfelelő ösvény Új-Zéland számára a kettő közül? Tehát ha fel tudjuk gyorsítani a tárgyalásokat, hogyan tudna ez működni, hogyan kommunikálnak, ez hogyan tervezik ezt a partnerek között? Thanks a lot for the... Köszönöm szépen, Klaus Buchner. Zöldek nevében. Köszönöm szépen, mondja hozzászólom. Szeretnék rátérni a következőre. Mi a helyzet a vitarendezéssel? Beszéltek haladásról ezen a területen is, hogyan látjuk ezt, hol látjuk ezt a haladást, és az új-zélandi fél részéről milyen fő problémákat látnak ebben a fejezetben. Aztán szóba került már a fenntartható fejlődés fejezete. Mindkét fél részéről úgy tűnik, hogy van közeledés, de most itt egy végrehajtható fejezetet szeretnének, megfelelő szankciós mechanizmusról, ami ki is kényszeríti a dolgokat, vagy mint eddig szép szavakat akarnak csak látni papíron. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy továbbra is egy csőr nélküli kívülről beszélünk. Szegény állat, akinek csőre sincs, mondja az elnök. Minőr asszony, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Az előző napirendhez már hozzászóltam, napirendi ponthoz vonatkozik ez Ausztráliára és Új-Zélandra is, de akkor nem kaptam választ a kérdésemre, úgyhogy meg fogom ismételni. Csak a kérdést ismétlem meg. Először is a szállítási költségek szerepeljenek a az árakba. Erről beszélnek, hogy a szállítási költségek jelen legyenek, és az EU közszárgaltatások elve, ez is bekerül? Majd, hogyha itt különböző testületi tárgyalás, tárgyalófelek vannak, azok a parlamenten kívül történnek, vagy bevonjuk őket? David Martin. Köszönöm szépen. Ma délelőtt beszéltünk az új eh, védzáradék eh, rendelkezésekről Szingapur, Japán és videó esetében szoba kerül, de más országok is bekerülnek ebbe, tehát a védzárdék rendeletbe bekerül majd Új-Zéland és Ausztrália, és számíthatunk arra ebben a pontban. Kíváncsi várom a válaszokat, és amit Emma említett, és az előadó is beszélt, minőség és gyorsaság, ugye, az egyik, tehát mi vagyunk a legjobbak, de, de az új-zélandiak nagyon jól tárgyalnak, egy nyitott társadalomról van szó, szociálisan érzékeny társadalomról van szó. Hogyha itt ez a védzáradék, van-e oka annak, hogy gyorsabban haladjunk ezzel megállapodással, mint másokkal, mert ez jó példa lehetne, mert hát az a hírünk a világban, hogy elég lassak vagyunk kereskedelmi tárgyalásainkkal, talán itt éppen bizonyíthatnánk, hogy mégsem. Igen, lassú, de megbízható. Dartmouth úr, köszönöm szépen. Grand Day című filmet látták-e valamennyien, ahol a főhős ugyanazon a napon újra és újra azt ismétli, amit mond tehát itt 5-10-2 perc előtt is ez, ugyanezt hallottam, ugyanazt kérdezem, amit már kérdeztem Ausztrália kapcsán, de amit szeretnék most konkrétan megfogalmazni, az a következő az Európai Bizottság képviselője tudja, talán sokan nem tudják a kollégák közül. A mezőgazdasági ágazat az új-zélandi gazdaságban sokkal fontosabb, mint az ausztrál gazdaságban, bár ez elég fontos már az ausztrál gazdaságban is és igazából nem eléggé beszélnek itt a mezőgazdasággal. Hova jutottunk? Van itt egy állásfoglalás, amely azt a parlamenti állásfoglalás azt javasolja tehát, hogy legyenek tarifa, kvóták és átmeneti időszakok. Aztán vannak további kommentárok is a parlamenti állásfoglalásban. Ezeket támogatja az Európai Bizottság, tényleg ezt teszik. Tehát pontosan el tudja mondani, hogy hol tartanak a tárgyalások ezen fejezetben. A mezőgazdasági fejezetben meddig jutottak? Köszönöm szépen. Most pedig az új-zélandi nagykövetet üdvözlöm az Európai Unióban, képviseli Új-Zélandot, és egy néhány percben kérem meg, hogy válaszoljon, reagáljon David Taylor úr. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy a mai napon is itt lehetek és a szoros tehát köszönöm szépen a parlament erős támogatását, és a tárgyalások során nagyon fontos az átláthatóság, és nagyon lényeges az, hogy nagyon jó megalapodást kössünk. Nagyon széles skálán mozognak a kereskedelmi kapcsolataink, és nagyon régi, nagyon erős kapcsolataink vannak. És a multilaterális fórumokon is válvetve dolgozunk, hogy előmozdítsuk a kereskedelmet, az átláthatóságot, biztonságot és a klímaváltozás elleni fellépést. Azt hallottuk nemrég, az Európai Parlamentben, hogy kevés olyan harmadik ország van, amelyik annyira hasonló módon gondolkodna, mint az EU, mint Új-Zéland. Nagyon fontos az, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásban előmozdítsuk a globális kereskedelmi rendszert is. A korábbi kormányzat is nagyon szorgalmazta a szabadkereskedelmi tárgyalásokat, az új kormányzat pedig elindította. És szeretnénk itt köszönetet mondani Malmström biztos asszonynak is. Tehát nagyon örülünk, hogy elkezdődtek a tárgyalások, ahogy már ezt többen is említették előttem. Nagyon fontos az, hogy megértsük egymás politikáját, és szerintem ezt jól tesszük is. Nagyon pontos volt az, hogy elérjük ezt, és pedig minél hamarabb. Említettem, hogy a legtöbb kereskedelmi kérdésben nagyon hasonló az álláspontunk. Mi is szorgalmazunk az inkluzív, a befogadó kereskedelmi politikát. Úgy gondoljuk, hogy gyorsan előre mozulhatunk, és nem hinnénk, hogy a sebesség a minőség kárára menne. Nagyon fontos az tehát, hogy minél hamarabb lezerik a tárgyalásokat, és reméljük, hogy az Európai Unió is ugyanolyan értekelt ebben, mint Új-Zéland. Új-Zéland nemrég fogadta el a kereskedelem mindenkinek a Trade for All politikát, ez pedig arról szól, hogy a KKV-k számára, a nők számára könnyebbé tegyük a kereskedelmet, foglalkozunk a munkaerőpiacsal, foglalkozunk a környezetvédelmi a nők közötti környezetvédelmi kérdésekkel és a nők és férfiak közötti egyenlőséggel. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlamenttel állandó kommunikációban legyünk. A mezőgazdaság területén eh, pedig azt szeretnénk, hogy nyílt, széles palettán zajló tárgyalások eh, legyenek. Természetesen nagyon fontos, hogy eh, ezt elérjük, és nagyon fontos az, hogy megfelelő játékterünk legyen. Meg vagyunk győződve róla, hogy képesek vagyunk egy átfogó megállapodást elérni, és Königasszony pedig utalta különbségekre is. Volt néhány kérdés a szolgáltatásokról. Várjuk az Európai Unió álláspontját és meglátjuk, hogy eh, mit tudunk elérni a kötelezettségvállalásainkból. Mindenképpen eh, fáradozunk a megfelelő megoldáson. Úgy gondolom, hogy néhány új téma is felmerül majd, de azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy az első forduló nagyon jó volt és ez pedig további bizakodásra és bizalomra ad okot. Itt eh, a fogyasztói jogok és a magánélethez való jog fontosságát is kihangsúlyozom. Már megállapodtunk számos eh, fejezetben, üdvözlöm, ahogy az Európai Unió például a mediációs folyamatot írja, leírja vitarendezési módszerként. És itt van még az ILO kérdése. A nyolc ILO egyezményből hatot már ratifikáltuk, és Új-Zéland betartja az ebben foglaltakat. Kettő egyezmény van, amely még ratifikációra vár, de biztosíthatom önöket, hogy ezeket is ratifikálni fogjuk, és betartjuk a tartalmat. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy szólhatom a szakbizottságuk előtt. Várom a következő Wellingtonban ta, októberben tartandó tárgyalásokat, és remélem, hogy egy kölcsönös érdekeinket figyelembe vevő jó megalapodást köthetünk. Kőnik asszony, köszönöm. És most uh, Hogy kezdjem egy népszerűbb kérdéssel, ami pedig az időhatárokat életi amikor azt nézzük, hogy mennyit ö, időt töltünk a minőséggel, illetve szerintem ö, eléggé világos, hogy amennyire lehet, igyekszünk haladni új-zélandi tárgyalásokkal is, de nem jó az, hogyha nem érjük el azt a minőséget, amit szeretnénk. Tehát ezt mindkét fél érzi és érti, tehát az a célunk, hogy amennyire csak lehet haladunk a tárgyalásokkal, de nyilvánvalóan konzultálni kell, megoldásokat kell találni, időközben gondolkodni is eh, kell. Tehát az első forduló ra hamarosan sor kerül új még októberben. Ezt követően pedig majd eldöntjük, hogy mikor legyen a második forduló. De hogy már elmondtam, készek vagyunk gyorsan dolgozni a különböző fejezetekkel, ha ez működik. Nagyon nagy kihívást jelentő kérdések vannak, ugyanakkor mindkét fél elkötelezett, hogy megfelelő megoldásokat találjuk, hogy mik lesznek ezek a megoldások. Nyilvánvalóan ez az igazi kérdés, különösen a mezőgazdaság tekintetében. Itt inkább a piacihoz való hozzáférés kérdései vannak, hogy hogyan fog megvalósulni a termékek liberalizálása, illetve teljes liberalizálása, és hogy milyen piacja kapcsolatos ajánlatok vannak ez ez egyelőre még függőben van. A piaci hozzáféréssel indítunk, majd is meglátjuk, hogy hol vannak a különbségek de Új-Zéland csak úgy, mint Ausztrália, nagyon nyílt, nyitott hozzáférést kíván, kér a termékei számára, majd megnézzük, és a kéréseknek megfelelően megpróbálunk megoldásokat találni. Hasonló módon, mint a más tárgyalásokban, viszont a volumenek természetesen eltérőek a különböző tárgyalások során ebben a megállapodásban nem csak azt kell demonstrálnunk, hogy a szabályokra épülő megállapodásokban hiszünk, hanem az is feladatunk, hogy megpróbáljunk a progresszív, haladó kereskedelmi agendát felmutatni. Ahogy említettem, nagyon rövid időnk van a között, hogy beterjesszük a szöveget, és az első fordulóra sor kerüljön új-Zélandtól is nyilván jönnek majd javaslatok, és majd meg kell nézni, hogy mi az, amit mi pedig el tudunk fogadni. Nyilvánvalóan az a legfőbb cél, hogy egy mindenképpen progresszívabb napi rendet próbáljunk elérni. Egy olyan ország, mint Új-Zéland már eddig is nagyon sok hasonlóságot mutat velünk a digitális kereskedelem vagy a szolgáltatások területén általában, mint a nagykövető is említette, még nincsen szövegünk, de a digitális kereskedelem vonatkozásában elmondhatom, hogy a bizottság feltette a webre egy általános nyelvezetet, tehát nem csak kereskedelemről van, tehát az a cél, hogy a, majd a tárgyalások során ezt kifejtsük. A vitarendezéssel kapcsolatban nem tudom, hogy a kérdés valójában erre vonatkozott-e, mert itt nagyon sok technikai elem is van, különböző különbségek, tehát a panasz, vagy egy panel létrehozása, vagy a közvetítői eljárás, a mediáció, amit javasoltunk. Tehát mindezen kérdések további megbeszéléseket igényelnek, és majd a tárgyaláson kell ezeket kibontak, kifejleszteni és például egy beruházási bíróság elképzelés is valami nincs benne a jelenlegi mandátumban sem, Ausztrália sem pedig Új-Zéland vonatkozásában. még nem terjesztettük elő a szöveget azzal kapcsolatban, hogy a különböző fejezetek hogyan alakuljanak. Egyáltalán nincsenek szankciók, szankció, azzal együtt, hogy még a javaslat sem született meg. Ami a kibocsátás és a szállítási költségeket illeti, az unióban való közlekedés, ugye ez érinti a teherautókat is, de a nagyon távoli országoknál a hajók kibocsátása is egy fontos kérdés. Itt is az teljes kört kell vizsgálnunk, a hatástanulmány még nem készült el. A fokozott kibocsátás Új-Zéland vagy Ausztráliából történő szállítás esetén e, viszonylag elhanyagolható a hatás tanulmány, az pedig folyamatban van. Tehát ezt is meg lesz lehetőség megnézni de amikor kibocsátásról beszélünk, akkor nem csak a közlekedésről beszélünk, hanem tulajdonképpen az egész termelési folyamatról is. Olyan országokban, mint például Új-Zéland, van lehetőség a nagyon innovatív technológiákra is, amelyek csökkentik a kibocsátásokat, és ezt is beleépíthetjük a megállapodásba. Hát azt hiszem ez, ez volt vízáradékra van-e szükség? Igen, ez is kapcsolódik azon megoldásokhoz, amit a piacra jutás esetében találtunk. A TRQ, ez egy egyik megoldás, ezeket majd meglátjuk. Még nem került bemutatásra az ajánlat, hát ez egyik lehetőség. Ez attól is függ természetesen, hogy milyen lesz az egyensúly, és természetesen a kommunikáció nagyon fontos lesz a tárgyalások során. Úgy tűnik, hogy akkor elefánt került ezzel a teremben, mint egy óriás hajó. Köszönöm szépen a vitát Szerintem minnyájunknak világosá vált, hogy a gyors nem jelenti azt, hogy rossz, de a lassú sem jelenti azt automatikusan, hogy az jó. Mindenek előtt nagyon alapos és jó tárgyalásokat kívánok magunknak. Természetesen legyen minden tárgyalás az átláthatóság égisze alatt. Nagyon fontos az, hogy a kritikai pontokat is megfelelően megtárgyaljuk. Ennek a tekintetőben minden jót kívánok a tárgyalásokhoz, és örülnék neki, hogyha a témát megfelelő módon meg tudnak tárgyalni. Köszönöm. Nagyon rövid leszek. Igazából itt a körültekintési elvről nem hallottam, és még milyen együttműködésű testületek lennének. Jó lenne, hogyha erről kapnék egy írásos választ is, de ha itt, annak is örülök. Szerintem nagyon gyors lehetek, tehát itt a körültekintési rendszer. Ez természetesen gyakorlat és alapkoncepció. Természetesen ebben a formában zajlanak a tárgyalások. A másik pedig a különféle tárgyaló a, a, a szabályzási együttműködési testületek. Itt már elég régóta tárgyalunk erről, és ez önkéntes alapon van. Ez pedig teljes mértékben a különféle szabályzó testületeken, szabályzó hatóságokon múlik. Tehát ez a bizottság döntése alapján lesz. Tehát, tehát mindenképpen tehát nem lesz az, hogy itt a különféle szabályzó testületek majd valahogy összegabajodnak. Tehát itt a különféle testületekről van szó. Hát, hogy minden kereskedelmi tárgyalásnak van egy testülete. Akkor ezek hogyan interágálnak majd? Jó, ismét megragadjuk a kérdést. Tehát nem ez az utolsó megbeszélésünk. Tehát König asszony felírta a kérdéseket. Köszönöm szépen a nagyköveteknek, ez pedig a 15-ös napi rendi pont végét jelenti. Át is térünk rögtön a 16-osra. Ez is egy nagy kereskedelmi téma, ez pedig a Japánnal folytatandó tárgyalások. Egy közös vitánk lesz a gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről. Tehát a 16-os és 17-es pont. Hosszú vita előzte meg a tárgyalási folyamatot, amely 2012-ben indult, és számos vitánk volt. Itt a szakbizottságban két delegációnk is volt Japánban. Voltak workshopok, meghallgatások, és természetesen több mint 30 nyomon követő csoport megbeszélés volt. Tehát a civil társadalommal tárgyaltunk, nagyon intenzív vitánk volt, a partnerségi megalapodásról a szöveg kész van. Volt egy meghallgatásunk július 9-én, most pedig az a kötelességünk, hogy a ratifikációs folyamat előtt tárgyaljunk és döntsünk. Az állandó előadónk a nyomon követő csoport részéről Pedro Silva Pereira úr. Átadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok. Remélem, hogy mindenkinek kellemesen telt a nyara. Most tartunk egy első megbeszélést. A partnerségi meglabadásról július 17-én került megkötésre. Volt egy közmeghallgatás itt július 9-én itt az INTA szakbizottságban, és a japán főtár, főtárgyalóval beszéltünk, Dematti úrral is a főbb érintettekkel. És itt hozzáférhető a szöveg már néhány hónap óta, tehát igazából nincs oka annak, hogy vitázunk itt az utolsó javaslaton. Azonban, tehát már két megbeszélésünk is volt a nyomokövető csoporttal, és a formális eszmecsere után ahogy ezt már említette az előadó is. Nagyon gyorsan bemutatjuk az ajánlat tervezetet, utána pedig az állatsorolás tervezetet. De szeretném kihangsúlyozni az Európai Parlament és így a gazdasági partnerségi megállapodás egy olyan megállapodás, amely ha hatályba lép, az csak akkor következik be, hogyha a parlament jóvá hagyja. De igazából nem meglepetés ez a megalapodás, hiszen nagyon korán kezdtük a tárgyalásokat, 2012. októberében kezdtünk tárgyalásokat a meglévő mandátumok alapján, és az elmúlt években pedig számos nyomon követő csoport találkozóra került sor. 21 a tárgyalások megkezdése óta. Tehát a parlament politikailag mindig támogatta a tárgyalásokat, és mi pedig végeztük a munkánkat, hogy nyomon követtük azokat az európai polgárok érdekében. Most pedig itt az ideje, hogy kiértékeljük a nyomonkövetés eredményét. Itt van a végleges szöveg, az érintettek mind elolvasták, és most a vég szavazásra kerül sor, amely a decemberi plenárison kerül sorra. A munkánk az, hogy folytassuk a megállapodás tartalmáról szóló eszmecserét, most pedig szeretném három aspektusra felhívni figyelmüket, amelyről úgy gondolom, hogy mindenképpen figyelembe kell venni, amennyiben az EU-Japán gazdasági megalapodásról beszélünk. Tehát nézzük meg a megalapodás stratégiai vetületét, hogy milyen gazdasági egyensúlyt sikerült elérnünk, és hogy a fenntartató fejlődés érdekében mit értünk el. Tehát Nézzük meg a gazdasági partnerségi megállapodást egy tágabb geostratégiai kontextusban. És a külpolitikánkhoz is összehangoljuk. Természetesen alapvető gazdasági partnerünkről van szó, osztjuk az alapvető értékeket, a jogállamiságot, a demokráciát. Osztjuk a VTO iránt érzett felfogásunkat is. És természetesen nem csak arról van szó, hogy stratégiai partnerségi megállapodást kössünk Japánnal, hanem hogy a gazdasági kapcsolatainkat is új szintre emeljük. A nemzetközi rendben új tendenciák mutatkoznak meg, és a nyílt szabályokon alapuló kereskedelem áll majd a középkontban az ázsiai rendszerben. Ezen túl nem felejthetjük el, hogy az EU-Japán gazdasági partnerségi megállapodás az egyik legfontosabb megállapodás, amelyet az EU megkötött. Hiszen az EU és Japán a világ GDP-jének egy harmadát termeli meg. Ez már mutatja a megalapodás dimenzióját. Tehát stratégiailag is nagyon lényeges a megalapodás. A második témák pedig a gazdasági egyensúly. Az EU-Japán megalapodás természetesen egy nagyon ambiciózus kereskedelmi megalapodás, amely jobb piacra jutást biztosít mindkét fél számára a 2016-os fenntartható hatást, fenntarthatósági hatást tanulmány megvizsgálta a GDP-t, a kereskedelem, GDP-nek a kereskedelemre gyakorolt hatását az EU és Japán esetében. Tehát konkrétan. Hogyha megnézzük a végleges szöveget, akkor itt a EU-ból Japánba irányuló exportok 97%-ában megszünteti a vámokat. És a fennmaradó 3%-ban is csökkenek a vámtételek. A megállapodás 2030 európai földrajzi eredet megjelölést véd majd. Ez pedig nagyon fontos lesz a KKV-k számára. A textiliparra vonatkozik ez, az alkohol, bor termékekre és a hús iparra. Tehát ők fognak a legjobban profitálni a vámcsökkenésből, illetve a megszűnésből. Ugyanilyen fontos a nem vám jellegű akadályok lebontása. A Azonban ezeket a területeket nagyon figyelmesen kell megfigyelnünk. Az EU megszünteti 10%-os vámtételét a gépjárművek és alkatrészek tekintetében, hát akkor az európai gépjármű gyártók érdekeit is szolgálja ez majd. Tehát ez egy win-win helyzet lesz az EU és Japán számára. Japán maximizálja majd a közbeszerzéshez való hozzáférést is, természetesen a védzáradék tekintetében a megállapodás hatályba lépésétől számított egy éven belül. Ezen kívül vonatkozik ez az európai vasúti közlekedési beszállítókra is. A gazdasági partnerségi megállapodás természetesen tartalmaz egy olyan fejezetet is, amelyben megállapodunk a munkaügyi és környezetvédelmi normákban a multilaterális egyezmények talaján. Ide tartoznak bizonyos innovatív elemek is, tehát például a Párizsi Egyezmény céljainak vállalása a megállapodásban, ugyanúgy, mint a kanadai megállapodásban, is kihangsúlyozzuk, hogy az ILO munkaügyi normáit elfogadjuk, és hogy ratifikáljuk az összes ILO egyezményt. A 105-ös és a 111-es egyezménye a diszkrimináció tilalmáról szól a munkahelyen. Ezt Japán még nem ratifikálta. Az Európai Parlament számára nagyon fontos az ILO ajánlásainak, illetve egyezményeinek betartása. Tehát itt eh, haladást, további haladást várunk Japántól, hogy eh, előre haladjon az ILO normáinak a betartásában. Most csupán annyit említenék még, hogy a fenntartható fejlődésről szóló fejezet lehetővé teszi, az illegális halászatot, itt a japán hazai mechanizmusok hiányosságokat mutattak ebben a tekintetben, és mi azt is követeltük, hogy itt a fenntartató fejlődés minden fejezetbe, minden fejezetben szerepeljen és bizakodunk, hogy a bizottság pedig tovább szorgalmazza a megalapodás kiteljesedését. Végezetül pedig elnök úr szeretné még megemlíteni, hogy ez a megállapodás nem tartalmaz beruházás védelmet, ezt egy külön tárgyalássorozat biztosítja majd az adatáramlatok tekintetében is, nincsenek konkrét kötelezettségvállalások, és ezeket majd később vizsgáljuk meg. Itt majd tisztáznunk kell az Európai Bizottság álláspontját is. Pillanatnyilag ennyit tudtam volna elmondani. Természetesen folytatjuk a, az eszmecserét, folytatjuk a vitát hogy minél jobban előkészítsük a politikai döntéshozatalt ezen a téren. Az árnyék előadók kapják meg a szót két percben, Leisza. Valenca úr, köszönöm szépen. Abban egyet érhető érthetünk, hogy ez e, a szolgáltatások és termékek forgalmát erősíteni fogja, de lehetőséget kínál a külföldi beruházók számára is, mindkét oldalon egy néhány számról szeretnék beszélni. Itt a tarifák 99%-a megszűnik, amit EU cégek fizetnek Japán exportért és 85%-a az agri-food termékeknek bejuthat Japánba, jó részt vámmentesen. Egyébként a megállapodás elismeri a speciális státuszt és a védelmet is az európai mezőgazdasági cégek számára, akik bemennek a japán piacra, több mint 200 cégről van szó, és hát vonatkozik ez a földrezi eredet megjelölés alkalmazására is egy, így egyenlő esélyeket kapunk a közbeszerzéseknél például 48 központi város esetében Japánban, és a vasúti szektorban is megjelenhetnek az EU cégek, egyébként pedig a stratégiai megállapodás megerősíti mindkét oldalon a kooperációs lehetőségeket, és ez messze túlmutat a kereskedelemre, vonatkozik az a védelemre, biztonságra, energia, klímára, és hát az emberek közötti kapcsolatokat is erősíti. Azt gondolom, ez egy erős politikai üzenet, és kiállunk a szabad kereskedelem mellett, szembeszállunk a protekcionizmussal mindenek előtt, ha megnézzük, hogy az Egyesült Államokban mi történik. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire stratégiai és fo- nagy fontosságú ez az új nemzetközi fellépés adott körülmények között Egyébként pedig gondolnunk kell az új Sejemmút kezdeményezése is Kína részéről, illetve az Egyesült Államok vám fellépéseire. Azt gondolom, egy hosszú együttműködésről beszélünk Japán esetében, közös értékeink vannak, és régóta készítjük elő ezt a megállapodást, várunk rá, éppen ezért mindenképpen el kell fogadni a lehető leggyorsabban ezt a megállapodást. Köszönöm szépen, Emma az ECR árnyék elődő mai nevében szeretnék beszélni. Sajnos ki kell mentenem őt, a mai napon nem jelent, jelent jelen, és a világ GDP-nek egy harmadát éríti ez a megalapodást. Ez a megállapodáson erősíti az export lehetőségeket, mindkét fél számára jobb lehetőséget kínál, és gazdasági növekedést is erősíti, csökkenti az árakat, és erősíti a hozzáférést a fogyasztók számára a termékekhez. Stratégiai fontosságú is ez, hiszen új korlátai merülnek fel a kereskedelemnek az egész világon. Mi kötelezettséget vállalunk a szabad kereskedelem mellett úgy gondolom, hogy sok mindent sikerült elérni a kiindulási helyzethez képest. Ez azt jelenti, hogy az EU cégek is lehetőségeket kapnak érdekes területeken Japánban. A hagyományos területekről van szó, amelyeket Japán vámokkal és nem tarifális megoldásokkal is védett. Ide tartoznak a tejtermékek, a bor, stb. Egyéb élelmiszerekre is vonatkozik ez. Itt úgy gondoljuk a legfontosabb eredmények, hogy hozzáférünk például a közbeszerzéshez, a vasúti szektorhoz is, hiszen itt bizonyos biztonsági védzáradékot megszüntetnek. Azt gondolom, ez mindenkinek a hasznára válik. Nagyon konkrét nagyvárosokban részt vettünk a közbeszerzésekben. A földözi eredet megjelöléseket sem szabad szem elől téveszteni. Úgy gondoljuk, hogy az EU is kínál Japánnak néhány lépést, és az ENSZ gazdasági előírásait, vagy gazdasági javaslatait Japán is be fogja tartani, és könnyebben bejuthat majd erre a piacra. Számos szabályozási akadály megszűnik, amikor európai cégek Japánba be akarnak menni. Azt gondolom, hogy ez csak számos, a számos közül egy néhány ér van mellett, hogy miért üdvözöljük a megállapodás megszületését. Egyébként alkú folyamat eredménye ez természetesen. Az ECR ambíciózus javaslatokat várt volna a határokon átnyúló adatforgalomban de azt gondolom, hogy három évente ezt fel lehet vizsgálni, és az ECR addig is támogatni fogja a párhuzamos tárgyalásokat egy, egy adekvát megoldásra, és ez lehetőséget kínál majd a digitális gazdaság számára is. Természetesen az ECR üdvözli a tanács döntését ezen a területen. Úgy gondoljuk, hogy van esély arra, hogy gyorsan lezárjuk a tárgyalásokat, és nagy örömmel veszünk részt a munkában. Köszönöm szépen Klaus Buchner a zöldek nevében. Köszönöm szépen. Ami a szolgáltatásokat illeti, ez a megállapodás számos. A parlament többször kifejtette, hogy a negatív listák vonatkozásában vannak fenntartásai, de a panel jelentés felhívta a figyelmet arra, hogy eh, az FTA-knak nagy, szerep, nagy szerepük van, a pozitív, eh, hogyha a pozitív listák alapján hozzuk létre őket. Úgy gondoljuk, hogy a mostani megállapodás egy kontraproduktív eh, eredménnyel jár majd a parlament szemében a második, a kereskedelmi és fenntartó fejlődési fejezet Japán nem ratifikált két alapvető ILO egyezményt. Abban bízom, hogy a GUE majd erre kitér, még rövid időm van. Minden esetre hangsúlyozni szeretném, hogy a fa, fával kapcsolatos témákat sem szabad elfelejteni. Megtudtuk, hogy Japán elfogadott megfelelő követelményeket ezen a területen, önkorlátozásra vonatkozóan ez megfelel annak, amit mi szeretnénk elérni, hogyha teljes mértékben hatályba léptetik ezeket az új előírásokat, akkor maradnak problémák, ugyanis Japánnak vannak bizonyos törvényi ezen a területen, de nem elegendő. Én csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy mi történt a Kontergán katasztrófával Japánban. Ez éppen azért történt, mert, ne, mert az elővigyázatosság elvét nem megfelelően alkalmazták az adat áramlás. Itt egy adequacy decision van szükség Japánnal, és hát a kérdés az, hogy megnyissuk a tárgyalásokat az adatok átadása vonatkozásában. Végül pedig egy megjegyzés arra vonatkozóan, hogy az Európai Bizottság miért nem figyel bizonyos fenntartásokra az EU jelenlegi politikáját tekintve gondoljunk csak számos fontos témára, ahol nem tartjuk az érdekeinket. Szeretném kijavítani, ez nem egy FTA, hanem az EPA Gazdasági partnerségi megállapodásról van szó, nem FTA-ról, hanem EPA-ról. Igen, ennyi lenne a javításom, mondja az elnök. Jó. Um, Mr. Scholz for the GUE. Scholz úr GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy korrigált, hogy, hogy itt egy partnerségi megállapodásról van szó erős kereskedelmi akcentussal, de ez rámutat arra, hogy egy politikai megállapodásról van szó, amelynek komoly gazdasági aspektusai vannak. Ez egy olyan pont, amely számos ö, ö, pozitív ö, reakcióra adott alkalmat a frakciók számára. Most szeretném egy kicsit ö, kis vermutot csöppenteni ebbe a területbe, mert számos megállapodást kötöttünk, tárgyaltunk az elmúlt időszakban, le is zártuk ilyeneket, de még következik, és egy néhány itt a szabályozási problematikát szeretném előtérbe állítani és azt hiszem jogos, ahogy a kereskedelmi megállapodásban, egy IFTA-ban, tehát igenis kevesebb kompetenciát biztosítottunk a közös bizottságoknak, mi ahhoz vezet, hogy komoly szürkeövezet alakul ki, hogy mely konkrét kompetenciák és mely kapcsolatok állnak fenn a demokratikus testületekhez, amelyek felelősek a szabályozásért és a törvényi keretek kialakításáért. Én ezt egy nem kellően tisztázott pontnak tartom egyelőre úgy gondolom, hogy majd a jövő mutatja meg, hogy a gazdaság által megkötött ö, ö, együttműködések, kereskedelmi mozgások mennyiben köthetők meg a jogalkotói oldalról, vagy a közös bizottság mennyiben tudnak beleszólni. És hát itt szóba kell a verseny, ma beszéltünk a versenypolitikáról is, és azt hiszem ez lesz a tényleges mérce. Én itt továbbra is bizonytalanságokat látom, és úgy gondolom, hogy a polgárok bizalmát vissza kell szerezni. a közbeszerzés témáját sem téveszthetjük szem elől, mint két fél részéről szerepel az elővigyázatosság elve, és nincsen privatizációs kényszer, ez is szerepel ebben, kötelezettség, rögtön a végére és szerepel az a lehetőség is, hogy ebbe a szürkevezetben, ha pályáztatás történik, mégiscsak van egy bizonytalanság. Ez szóba kerül, ezt megvitatjuk, és egy harmadik pont, amiről nagyon röviden beszélek majd, a tulajdonképpeni probléma jefta kettővel jön a, a befektetés vagy beruházás védelem kérdésében. Ez egyelőre nyitott, és a, a, mm, a szabadkereskedelmi megállapodás esetében mi történik majd a választott bíráskodással, és a tagállamok állami bíróságai ezt hogyan tudják elfogadni, ha ezt fogjuk megoldani. Itt valahol egy zsákba macskát veszünk. Merci. Uh... Köszönöm szépen. Talán egy kicsit ellentmondásos hang a között azzal szemben, amit a jelentéstevőnk mondott. Ez inkább a bizottsághoz szóló kérdések, elsősorban a fenntartható fejlődéssel. Azt tudjuk, hogy a TTP-vel kapcsolatban Japán aláírt egy szankciókkal kiegészített megoldást, egyezményt. Nem tudom, hogy a bizottság miért nem kapaszkodott ebbe bele, hogy szankciókkal készüljön el a fejlődési, fenntartható fejlődési fejezet, úgy, hogy erről beszéltünk. Mint hogyha a bizottság itt húzódozna, ugyanígy az ISDS-rel is is ez történt, aztán visszalépett, úgyhogy jó lenne, hogyha itt is ez A másik dolog, ez pedig a pénzügyi szolgáltatások fejezete. Japán itt is sokkal nagyobb fenntartással rendelkezik, mint az Európai Unió. Japán fenntartásokat tett bizonyos szolgáltatások liberalizációhoz, mi pedig még a 2008-as válság előtt is csak azokkal, amik adott esetben Európában toxikus elemként jelenhetnek meg, és tehát itt is azt mondom, hogy legyünk óvatosabbak. És Pedro, köszönöm, hogy az ILO egyezményekkel kapcsolatban van egy megállapodás. Fontos, hogy ezeket még a megállapodás előtt ratifikálja Japán is, de miért nem használjuk ugyanazt az ütemezést, mint ami a due diligence esetében van az illegális fakitermeléssel. Japán nemzetközi platformja az illegális fakitermelésnek, és Dél-Kelet-Ázsiában ők járnak élen az erdőírtásban. Tehát ezért nagyon fontos lenne, hogy Japánnak legyen egy sokkal szigorúbb szabályozása, nem pedig csak egy önkéntességi alapon alapuló szabályozás. És amikor a bizottság azt mondja, hogy ez egy olyan megállapodás, ami végre betartja a Párizsi Egyezményt, akkor én azt mondanám, hogy ez, ez olyan, mint a Nikolá Ülónak a, az, alapítványa, tehát ez egy klímagyilkos megállapodás a biodiverzitást, a kibocsátásban, a, a hagyományos agrobiznisznek az előmozdítását segíti, és az erdőírtásra kapcsolatban is klímagyilkos. Ha ö, Nikló Üló lett volna a felelős ezért, még már korábban lemondott volna. Van egy német tanulmány, amelyik azt mondja, hogy a, ném, a, a, a japán megoldás az talán 0,04% növekedést hozhat. Én azt kérném, hogy a japán megoldásnak milyen hatása lesz a klímára, ha beleszveszük a szállítási költségeket, az agrobizneszt, az erdőírtást és a szénnel való szállítást. És itt most nem a revízió záradék fogja megoldani a dolgokat, ugye a CETA-ban van egy, hanem azra van, hogy kell egy olyan, hogy nem fogja elfogadni a szankciókat. Tehát bízni a bizottságban egy revíziós záradékban ez na, enyhén szóval naivságot tükröz. Karolin. Köszönöm szépen. Sok minden elhangzott már, de néhány kritikus pontról szeretnék beszélni. Szeretném hangsúlyozni, már elmondtuk, a CET ez egy olyan megállapodás, amelyek sztenderdjei alá nem lehet lemenni, és most a JEFTA esetében is azt mondjuk, hogy ezt tartani kell, ezt a lécet a liberalizáció a szolgáltatások esetében erről szeretnék beszélni, itt egy negatív megközelítést alkalmaznak, és a közszolgáltatás védelme is más, mint a CETA esetében másfajta megközelítést alkalmazunk. A CETA-ban van egy értelmező magyarázat, de itt az szerepel, hogy e, a, a, ugye tehát értelmezés van a jeftánál, ez nem működik, aztán beszélnünk kell még a kellő gondosság elvéről, ez is gyengül, mert csak a fenntarthatósági fejezet rendeletben szerepel, másrészt pedig a WTO-SPS megállapodásra hivatkoznak, de azért itt emlékeztetni szeretnék arra, hogy az EU már pereket indított emiatt, a, itt a kellő gondosságnál is veszített, tehát nem vagyunk elég erősek ebben. A szabályozási együttműködésben is van egy kérdésem, a, a SETA esetében sem tisztázzuk, hogy ez mi itt valójában, hogy a parlament mit tehet ebben az ügyben, ki lesz az, aki végül is a képviselőket kijelöli ebbe a testületbe, helyzetbe, a parlamenteket ebbe bevonják és tájékoztatják, és a kontroll jogkörével hogyan élhet az illó, Már szóba került, erre se szeretnék kitérni, a szankciós mechanizmusokat is fontosnak tartom, mert Japán már korábban hozzájárult ez egy állás megállapodás, akkor most miért nem? Ez egy elszalasztott lehetőség, és fontos, hogy a kritikánkat, a billalotti pontjainkat vegyék figyelembe a jövőben. Komoly aggályaim vannak, hogy ez nem elegendő, és biztos, hogy nem egy a pluszként említendő. Anne-Marie Minőr. debat Nyáron a japán egyezmény előbbre haladt, és egy hét múlva már írott kommentároknak is kellene lenniük. Itt nem demokratikus döntésről van szó, és ezért kellene szerintünk erről vitát tartani, és a bizottságnak sokkal erősebb garanciákat kellene kérni a személyadatok védelméhez is, de ez nem történt meg a japán-szingapúri egyezmény szerződéssel, miközben a parlam, tehát a parlamentre ez pedig kötelező. Tehát ez felelőtlenség, hogyha ezt nem minden szinten visszük keresztül, és tehát ez tovább fogja növelni az állampolgároknak a bizalmatlanságát a bizottság irányába. Tehát itt saját magunkat lőjük lábon tehát nem lehet addig megállapodni, amíg minden nem kerül rendezésre. A magánadatok kérdése sem került megvitatásra. Tehát azt mondanám, hogy ne kapkodjuk el a döntést, szálljuk rá a szükséges időt ahhoz, hogy gondosan áttanulmányozzuk, és megmagyarázzuk a, a tagállamoknak és az embereknek is. Köszönöm. Most pedig megadom a szót Japán delegáció tárgyalások vezetőjének, Jacek úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy konkrét és egy általános kommentárt fűznék hozzá. Az egyik az természetesen azzal kapcsolódik, ami a bizottságról volt a pozitív lista elvéről, mivel ez volt az két társ jelentéstevő kapcsolatban is el szól mondani, hogy ez vonatkozik a pénzügyi beruházásokra és a pénzügyi szolgáltatásokra, és a cél az volt, hogy csak a reálgazdaság élvezze a liberalizációt. Tehát ez az adó kikerülés, elkerülés szempontjából fontos, hogy Japán nehogy adóparadicsomként jelenjen meg. Az általános észrevétel az pedig úgy gondolom, hogy mindent jól összefoglalt Pero Ferreira, de teljesen világos minden tanulmány és szempontjából a fogyasztók és a vállalatok is nagyon sokat profitálhatnának az egyezményből és mutatja azt is, hogy az uniónak milyen vezető szerepe van, és jobban megalapozhatná kapcsolatunkat nagyon fontos területeken. És a mai világban azt hiszem, hogy ez azért fontos. Vizsgálva a minden szempontból a megállapodást, a pozitívumokat is természetesen vannak résztvevői a Ami, és sok időt fordítottam szinte az életem felét a központi tervezéssel, nem piacgazdaságban. És nagyon jól látom, hogy a fejlődés, az innováció nem jöhet létre, hogyha nincs megfelelő verseny. Tehát a kihívást képező elemekkel foglalkoznunk kell, és remélem, hogy meg lesznek azok a, az átlátható viták és a megfelelő ratifikáció, amivel majd még ebben a mandátumban ezt le tudjuk zárni, mert nem lehet túlhangsúlyozni ennek a megállapodásnak a fontosságát. Markus Sioló a bizottság részéről kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek, és köszönöm valamennyi szakbizottsági tagnak az értékes észrevételeket, amelyeket tettek. Természetesen ezeket feljegyeztük, engedjék meg, hogy néhány választ is adjak a felvetett kérdésekre és kommentárokra. Az egyik, amivel kezdeném, az egy nagyon fontos, rendszeresen felvetődik, ugyanezt már az elmi szakbizottságban is végigbeszéltük az óvatosság elvével kapcsolatban, amikor ö, óvatosság elvéről beszélünk, akkor helyesen mondták, és ez megemlítésre kerül. a TSD fejezetben is. Tehát az óvatosság elve az most benne van valamennyi szerződésünkben, és természetesen az Európai Uniós kereskedelmi megállapodásokban, megállapodásokban is. Tehát ez egy általános megközelítés, ami minden nemzetközi szerződésre egyformán vonatkozik és a bizottság biztosítja, hogy ezek a szerződések teljes mértékben összhangban legyenek például a meglévő élelmiszerbiztonsági szabályokkal és másodlagos jogszabályokkal. nem minthogyha Japánnal kapcsolatban lennének élelmiszerbiztonsági kérdések, de hát hormon és egyéb viták már voltak, de Japán esetében ez pont nem vetődik fel. Tehát azt mondhatom, hogy az óvatosság elve az nem hibázik, és eh, mint minden szerződés, ennekben is megvannak a védzáradékok annak érdekében, hogy az óvatossági eh, szempontokat megfelelően védelmezzük. Az SPA eh, fejezetben, a TVT fejezetben, a környezet és a munka és a gender kérdések ezek kivételt képeznek, Tehát ez mindenképpen egy olyan ö, alapelv, ami védelmére ö, kerül. Ami pedig a szálfa kérdést illeti, ö, Japán az nem egy nagyon fontos kérdés, inkább a, az Egyesült Államok az, amelyik fontos szerepet játszik itt. A közelmúltban már jóváhagyásra került az egyik, és szorosan együttműködünk Japánnal, a japán féllel, hogy megfelelő információcsere, adatcsere történjen, ideértve a harmadik országokat is, és magától értetődik, hogy a szálfára vonatkozó szabályozások ide is vonatkoznak, és ez az importőröket is érinti. Az importőröknek kell biztosítaniuk azt, hogy illegális forrásból származó szálfa ne kerüljön be az európai piacra és teljesen mindegy, hogy milyen könnyítéseket teszünk, a szabályozásunknak például ebben a kérdésben is változatlanak kell maradnia. A szankciókat illetően a fenntartható fejlődést, ezt feljegyeztem, tudjuk, hogy ez része a folyóvitának, Ezt próbáljuk keresztül vinni a tárgyalásaink során. ez eredmények eh, lehetnek, eh, például az eh, ILO-val, Nemzetközi Munkahogyi Szervezettel kapcsolatos szervezettel, ugyanúgy, ahogy a Kanadával vagy Ausztráliával is, tehát a lehető legjobban pró igyekszünk eljárni. De mindenképpen feljegyeztük az észrevételeket. Más kérdéseket illetően, a szolgáltatásokat illetően, igen, ez fontos még. A tárgyalások negatív megközelítésből indultak. Amikor az ember tárgyal, akkor ugye liberalizál és ugyanakkor védelmez. Le lehet fordítva is csinálni, ez két különböző megközelítés és az, hogy az országok mit hogyan hangsúlyoznak, ugye védelmezzük a saját érzékeny területeinket, és másokat segítünk, és próbáljuk a közszolgáltatásainkat is védelmezni. Ez még egy fontos dolog, ez nagyon sokna, sokaknak de nyilvánvalóan a közvélemény számára is ez fontos. Dióhéjban Természetesen minden részletet is szívesen elmondok a parlamenti képviselők. A közszolgáltatások azok teljes mértékben védelmezettek ezekben a szerződésekben oly módon, hogy emiatt nem szükséges aggódni. A tagállamok megőrizhetik a közszolgáltatásokat míg a múltban akik eldöntötték, hogy liberalizálnak, még visszájára is fordíthatják ezt, és ezzel be is fejezem. Jó, és akkor most a jelentéstevőnk rövid zárszava. Igen, valóban, már eddig is túl sok időt fordítottunk erre. Szeretnék összetett mondani a kollégáknak az észrevételekért, ezeket figyelembe fogom venni a, az állásfoglalás tervezetemben és ezt hamarosan összeállítom, és szeretnék köszönetet mondani a bizottság részéről végrehajtott tisztázásokért, és minden Japánban lesz majd egy delegált, interdelegáció megy néhány napon belül, szeptember 18-ától 20-áig, akkor lesz egy újabb alkalmunk arra, hogy elmondjuk az álláspontunkat, és párbeszédet folytassunk japán partnereinkkel, különösen ami a az ILO konvenció ratifikálását illeti tovább kell folytatni az politikai erőfeszítéseket, és meg kell értenünk a japán partnereinkkel, hogy a konvenció ratifikálását nagyon üdvözlendőnek tartanánk. És hát nagyon örültem, hogy együtt dolgozhattunk ebben a fontos témában. A következő tárgyalásunk szeptember 27-én lesz itt a szakbizottságban. Ezzel ennek a témának a végére értünk, és akkor most a 16-os, 17-es befejeztük, és most következik a 18-as napi rendi pont. Ez az újabb kísérlet, hogy Marokkóval kereskedelmi megállapozást hozzunk tető alá. Ez már több esetben felvetődött, hamarosan egy újabb delegációnk megy majd Marokkóba és Nyugat-Szaharába. Különböző megítélések vannak az Európai Bíróság részéről is, aztán a tárgyalások a marokkói félel a, alapján a bizottság egy új javaslatot terjesztett elő, és hát itt van most a bizottság is, és akkor meghallgatjuk az új javaslatot, és meg is adom a szót. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Üdvözlöm, köszönöm a meghívójukat, hogy eszmecserét folytassunk egy olyan témáról, ami rendkívül fontos. Azt is tudom, hogy kényes téma, és mindenképpen megérdemel egy nyílt eszmecserét. Mint tudják, a bizottság június 11-én elfogadta a tanácsnak a határozata alapján, hogy egy, jöjjön létre egy új megállapodás, ami módosítja a társulási szerződését Marokkóval, illetve Nyugat-Szaharának a tarifikációs helyét. Július 16-án megvizsgálta a tanács azt a helyzetet, és még azon a napon jóvá hagyta, hogy megkötésre kerüljön az egyezmény, és altatta a parlamentnek jóváhagyás véget. További tárgyalások folynak a halászati megállapodásról, ami Kamenuela kollégámnak a témája, ezzel nem fogok ma foglalkozni, ezt meghagyom neki. Több kérdésben is folytattunk már vámtarifa tárgyalásokat, és elmondhatom, hogy három fő célnak megfelel, amelyeket szerintem valamennyien elfogadhatunk. Először is, hogy meg kell felelni az Európai Unió Bíróságának 2016. decemberi ítéletévelnek, ami ugye a kiinduló pont volt. Ezt követően, hogy támogatni kívánjuk Nyugat-Szaharának a fejlődését, és Tudom, hogy ez ugyancsak egy gondot okoz az önök soraiban, ezeket a gondokat osztja a Ugyanakkor az is döntés volt, hogy az ENSZ-ben folyó politikai folyamatokban nem kívánunk beavatkozni, mert ez jogi probléma, de politikailag nem kívánunk állásfoglalni egy olyan helyzetben, amiről tudjuk, hogy rendkívül érzékeny. A bizottság pontosan azon igyekezett, hogy mindenféle értelmezést elkerüljön, ami álláspont vagy véleményváltozást jelentene az Európai Unió szempontjából. A társulási szerződésnek a módosításának nem az a célja, hogy meghatározzuk, hogy Nyugat-Szaharának milyen státusza lesz. Ez a kérdés, ez az ENSZ hatáskörébe tartozik, és itt emlékeztetnék arra, hogy ezt úgy nevezték, hogy a Marokkó és Euró- a szerződés úgy kezdődik, hogy Marokkó és az Európai Unió álláspontja nem, ér, álláspontja nem érinti a nyugat-szaharai kérdést. Tehát ez semmiképpen sem kerül most elítékre. A mi célunk nagyon világos volt, hogy a jogi és gazdasági kérdésekkel foglalkozzunk, amelyeket a, az Európai Bíróság vetett fel az ítéletében, és hogy megtegyük azokat a lépéseket, a politikai kérdéseket pedig hagyjuk az ENSZ-re. Tehát ezzel megpróbáltunk technikai megoldást keresni a jogi és gazdasági problémákra, amelyek a 2016-os bírósági ítéletből következnek. Tehát gazdaságilag ne veszélyeztessük az unióval folytatott kereskedelmet Nyugat-Szahara tekintetében sem. Én magam is részt vettem ebben a folyamatban, mert nagyon jól átlátom ennek a kérdésnek a politikai és jogi komplexitását, és ismerem megnéztem azt is, hogy mekkora tétje van ennek, amit a ö, tanácsnak és, a és az Európai Parlamentnek is figyelembe kell vennie. Nem, nincsenek kétségeim a felől, hogy a parlament érti, hogy ez mennyire sürgető. Kolléganőmmel, Frederica Mogherinivel, aki ugyancsak foglalkozik ezzel, megvizsgáltuk azt a szöveget, amelyet a tanács július 16-án hozott, és ez a lehető legjobb válasz, ami ebben elérhető tiszteletben tartva a parlament munkáját, mert hát másképpen is eljárhattunk volna, a bizottság nem javasolta az egyezménynek az időleges, időközi alkalmazását, és következésképpen 2016. decembere óta a nyugat-szaharai termékek nem élvezik a preferenciális tarifa rendszert, ami rendkívül fontos Három kérdéssel szeretnék foglalkozni most. Az első, az Európai Bíróságnak a ítéletének való megfelelés, a konzultálás az érintett lakossággal. Egy nagyon bonyolult Eh, helyzetben a bíróság nem mondta meg, hogy hogyan tudjuk az érintett lakosságok hozzájárulását megszerezni, ami demokratikus eh, szempontból eh, fontos lett volna. Ez egy jogi álláspont. A tanács és a bizottság is megvizsgálta, hogy bármilyen megoldás lehetséges, hogy a, végre tudjuk hajtani a bíróság ítéletét. A külszolgálat végzett konzultációkat, széles és inkluzív konzultációkat Marokkóval, Nyugat-Szaharai, a a Front is, nem kormányzati szervekkel és valamennyien a megoldás mellett foglaltak állást. Igyekeztünk semleges álláspontot, politika mentes álláspontot kialakítani, ami a részvevőket nem vonja be, és ugyanakkor minden szervezetet meghívtunk, minden képviselőt, hogy minél szélesebb bázison voltak, akik úgy döntöttek, hogy nem kívánnak részt venni, ezt nagyon sajnálom, de tiszteletben tartom, ezt el kell fogadnunk. Ez a kérdés természetesen felvetődik, tehát kezet nyújtottunk, és minden erőfeszítést megtettünk, hogy ezen, orsz- ezen szervezeteket rábírjuk arra, hogy jöjjenek el. A folyamat még nem zárult le, és adott esetben további javaslatokat is figyelembe tudunk venni, de el kell írni, hogy a Front Polisario-nak a képviselői őt megkérdeztük, figyelembe véve a ö, jogi kereteket, amit a bíróság határozott meg, és meggyőződésem, hogy politikailag és jogilag ö, ö, stabil az álláspontunk és a megközelítésünk. A második dolog, amivel foglalkozni kívántam volna, ez Nyugat-Szaharának a fejlődése. Látni kell, Nyugat-Szaharának a termékei már most sem élvezik a preferenciális vámtarifákat, tehát hátrányosabb helyzetben vannak szemben más termékekkel, amelyek viszont élvezik ezen előnyöket. Ez természetesen nem ö, tisztességes, sőt ez ellentétes az álláspontunkkal és a szándékainkkal, hogy támogassuk ezt a területet. Továbbá a helyi lakosságnak a milyen előnye származik ebből, azt állapította meg a külszolgálat, hogy nagyon sokat segítene a nyugat-szaharai lakosságnak, amelyik végül is a mi egyik legfőbb törekvésünk. Pozitív eredményeket várunk a legfontosabb tevékenységi területekről, a halászat, a mezőgazdaság és esetleg a foszfát 45 ezer munkahely van, ami a ö, ö, halászattól függ, 15 ezer a ö, mezőgazdaságtól, és a 100 millió tesz ki a halászati export, tehát itt láthatjuk, hogy azért ezek komoly összegek. A ö, ö, preferenciális vámtarifákból az összeg az kb. 6 millió, tehát összesen 15 millió euróról beszélünk ha ezt a helyi gazdaságra leszámítjuk, átszámítjuk, akkor nem szabad alábecsülni azt, hogy ez mennyire fontos ennek a régiónak. Tehát ha nem megvonjuk a preferenciális vámtarifákat, ez jelentős mértékben veszélybe sodorja ennek a területnek az exportját, többek között a halászati termékét, és ez nagyon fontos, sőt létfontosságú ennek a területnek ezek a számadatok mégiscsak viszonylag szerények, és a lakosságra viszont nagyon negatív hatással lenne, és ez azt jelenteni, hogy egy további hátrányt szenvedne a területfejlesztés. Hogyha ilyen preferenciákat nem adnánk ennek a területnek, akkor a beruházások, a gazdaság diversifikálása, a foglalkoztatás mind veszélybe kerülne. A jelentés, amely dokumentáltunk és pontos, az nem csak a, azt mutatja ki, hogy a marokkóiakat kérdeztük meg, mert marokkóiakkal is eh, minél pontosabb adatokat kértünk, de figyelembe vettük azokat az eh, adatokat is, amiket például a Western Sahara Support szervezet adott, és más eh, szervezetek. Ez egy folyamat, vannak lehetőségek a javításra, és a megállapodási tervezet azt tűzi ki célul, hogy a felek folyamatosan cseréljenek véleményt arról, hogy hogyan hat a megállapodás, és szükség esetén korrektív intézkedéseket hozzanak. Tudom, hogy sokak számára ez egy állandó ö, ö, aggodalmat jelent, hogy ez nem egy lezárt folyamat, hanem itten folyamatban van, és fontos, hogy lássuk, hogy milyen hatással van ez az ottani lakosságra. Rövidesen Nyugat-Szaharába látogat egy parlamenti delegáció, és remélem, hogy ez lehetővé fogja tenni, hogy a jelentés konklúzióit megerősítsük, hogy ez mindenképpen pozitív hatással lenne az adott területre. Lehetnek, akik azt mondanák, hogy még mielőtt tovább lépünk, kérjük ki a bíróságnak a véleményét. De itt őszinte leszek, hogy elhalasztani az egyezménynek a jóváhagyását, ami azt jelenti, hogy legalább egy év csúszást jelentene, aminek a jogi helyzet nem változna, és ez politikailag azt jelenteni, hogy mint hogyha ha elhalasztjuk, az azt jelenti, hogy elutasítjuk és ráadásul új parlament lesz egy éven belül. Tehát ez sajnálatos lenne, tehát sajnálatos lenne, ha fenntartanánk azt a gazdasági hátrányt, amit most Nyugat-Szahara elszenved harmadik pedig az ENSZ politikájának a tiszteletben tartása. A társulási szerződés semmiben sem jelenti azt, hogy Marokkónak elismerik a szuverenitását Nyugat-Szahara felett ez egy technikai válasz kereskedelmi dimenziókkal a 2016-os bírósági ítélet alapján, ami lehetővé teszi, hogy Nyugat-Szahara és az ottani lakosság vámpreferenciában preferenciában részesüljön és szerintünk ez fontos, és meg kell adni a lehetőséget. Ugyanakkor a bizottság támogatja az ENSZ-nek azt az eljárását, hogy politikai, igazságos, fenntartható, kölcsönösen elfogadott megoldást találjanak Nyugat-Szahara és Marokkó nézeteltérésének. Koller úr, akit az ENSZ főtitkára külön ezzel a feladattal bízott meg, végzi ezt a munkát, és a politikai támogatá, megoldást támogatjuk, és eznek a folyamata ez jelenleg is folyik. Tehát ez a két dolgot külön kell választani, hiba lenne ezeket összekeverni vagy összevonni. Egyáltalán nem kívánatos ez. Végezetül, ahogy ez a jelenlétemből is kiderül, és megismétlem, hogy azt kívánom, hogy az Európai Parlament úgy tudjon dönteni, hogy megfelelően informált és ismeri a marokkói társulási szerződés módosításának az elemeit. Egy nagyon bonyolult, komplex helyzetben. A politikai helyzet már régóta nagyon bonyolult, nem új a probléma, a látogatás, amire a jövő héten kerül sor, nyilván további új elemeket fog adni, amiket meg lehet majd fontolni, de nagyon gyorsan eljön az ideje, hogy politikai döntést kell eh, hozzunk, és szeretném elkerülni azt a vitát. Eh, fontos, hogy de nem eh, kérjük azt, hogy Nyugat-Szahara státuszával kapcsolatban bármilyen állást is foglaljanak. Azt kértük a bíróságtól, hogy jogi alapot találjunk annak, hogy Nyugat-Szahara termékei tarifális preferenciát élvezzenek. Ez pedig a társadalmi-szociális fejlődését fogja lehetővé tenni ennek a területnek és egyben a stabilitását is biztosítani fogja a térségnek. A július 16-ai tanácsi döntés rendkívül óvatos, pontos megfogalmazást tartalmaz, politikaiak megfelel ezen követelményeknek, a bizottság és a külszolgálat szolgálatai, jó magam is, készen állunk, és minden további felvilágosítást megadunk önöknek, illetve az EP látogatást követően is, és meggyőződésem, hogy meg fogják erősíteni a mi álláspontunkat. Köszönöm szépen, és akkor most nagyon szívesen válaszolok az önök kérdéseire ezzel az ügyel kapcsolatban, ami rendkívül kényes, rendkívül fontos, de minden aspektusával foglalkoztunk. Elnök, köszönöm szépen, Moszkovicsi úr, és köszönöm, hogy ezt a három fő kérdést kifejtette. Most pedig akkor a jelentéstevőknek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, biztos úr! Szeretném megköszönni önnek, hogy eljött körünkbe, hogy véleményt cseréljünk a parlamenti szakbizottságban erről a rendkívül kényes dossziról, a ügyről. Egy konkrét kérésem lenne, hogy a a nyugat-szaharai termékek eredetének a vizsgálata hogyan történik. Egy szolgálatai már egyszer egy véleménycserében azt mondták, hogy nincsen olyan szervezet vagy intézmény, ami lehetővé tenné, hogy a nyugat-szaharai termékek pontosan honnan származnak, tehát ez a marokkói hatóságoknak a feladata és azt hiszem, hogy mielőtt megtudnánk, eldöntenénk, hogy ez a helyi lakosságnak ö, javát szolgálja-e, egyértelműen kellene tenni, hogy a marokkói területen belül honnan jönnek ezek a termékek, egy külön ö, vám ö, kódot, vagy pedig ö, származási bizonyítványt kellene alkalmazni. Kívánnak-e ilyen irányba is fellépni és együtt dolgozni a marokkói partnereinkkel, és gondolják-e, hogy a gyakorlatban amerikai vagy EFTA országok példáját vehet ból tudnánk kiindulni, amelyek már ilyet alkalmaznak. Másik dologra már részben vállalt, mik lennének a következményei, hogyha az Európai Parlament nem ratifikálná a megállapodást, és milyen típusú intézkedések születnének ebben az esetben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most árnyék jelentéstevők, két percben mindegyikük. Nézzük meg, hogy Szikár úr két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a biztos úrnak. Egyetértek azzal, amit aláhúzott a biztos úr, hiszen differenciálni kell bizonyos szempontokat, ami a demokratikus intézményi problémák eh, elismerését illeti, illetve a kereskedelmi megalapodást. Az alapján, amit tudunk, vannak kritikus elemek, és tulajdonképpen arról van szó, hogy eh, itt a meglévő referenciákat eh, megnézzük Nyugat-Szahara tekintetében, akkor igazából a marokkói intézményeknél nem találjuk meg ugyan ezeket a dolgokat, mint az Európai Uniós dolgoknál. Tehát itt igazából a bírósági illetékesség tekintetében is más. És igazából a jelentéstevő véleménye szerint is ez más. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy jól értsük ezt a helyzetet. Tehát igazából Igazából az eredet meghatározás, elismerése egy lényeges kérdés. Ezen kívül van még egy másik vetülete is a dolognak, a területi megjelölésnek, és pedig itt van Szicília, Szardénia esete is, és ezekben az esetekben más dolgokról van, hiszen itt találunk olyan elemeket is, amelyek igazából károsak lehetnek, tehát például van paradicsom, és ebben a tekintetben pedig piaci válságnak lehetünk tanulni. És nagyon figyelnünk kell ez az ilyen egyéni helyzetekre. Köszönöm szépen. Az S&D előadója nincs itt, akkor folytatjuk Lónes úrral az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából nincsen különleges kérdésem, de az ECR frakció nevében szeretném mégiscsak megállapítani, hogy utalt a delegációs útra, a parlament delegációs útjára, és Moszkoviszi biztos pedig utalt a különféle jogi vitákra, a gazdasági vitára is, és azt hallottuk, hogy semlegesen, politikamentesen szeretnének ezzel bánni. És azt látjuk, hogy itt a megállapodás tervezetben megállapodás nyer, hogy az EU álláspontja, illetve a Marokkó álláspontja tekintetében nem változtatjuk meg álláspontunkat Nyugat-Szahara esetében. És az ENSZ is megpróbál egy megfelelő megoldást kidolgozni. Tehát ezt pontosan meg fogjuk vizsgálni, és a megállapodás hatásait is, és megpróbáljuk még ebben a ciklusban ezt megoldani. Köszönöm. Köszönöm szépen a magyarázatokat, amelyeket kaptunk, ugyanakkor mégiscsak sajnálatos, hogy ha ma itt tartunk, azaz, hogy egy európai bírósági ítélete van, sőt, több ítélete, az azért van, mert az Európai Bizottság részben nem végezte el a munkáját és miután volt a bírósági ítélet, most pedig módosítanunk kell egy olyan megállapodást, egyezményt, aminek már eleve figyelembe kellett volna vennie Nyugat-Szahara nem autonóm státuszát. Ez nem egy új dolog, tehát az én értelmezésem szerint nagyobb kreativitással kellett volna, hogy fellépjen a bizottság hogy beazonosítsa azok a termékeket, amelyek Nyugat-Szaharából származnak, és amelyek eddig olyan vámtarifát alkalmaztak, mint ami Marokkóra van, és miközben kezdettől tudtuk, hogy ez nem lehet így. Tehát ám legyen, a történelmet nem lehet újraírni. Itt van egy ítélet, amelyik azt mondja, hogy meg kell határozni, hogy ez mennyi előnyt jelent a lakosságnak, és lehetőleg e lakosságnak az egyetértését. Egyetértek önnel, hogy nagyon nehéz ebben a jelenlegi helyzetben a lakossági egyetértést megszerezni, és úgy tudom, hogy a Front Polisario egyébként nem is kívánt részt venni a tárgyalásokban, illetve abban a vitában, ami ezzel a megállapodásról szól. Nem lehet senkit arra kényszeríteni, hogy leüljön, de szerintem akik nem szállnak vitába, valószínűleg ők a hibásak és nem próbálnak bizonyos dolgokat tisztázni, ez önmagában nehézséget jelent. Ugyanakkor vannak ellentmondások abban, amit ön mondott. Egyrészt a szaharából származó termékeknek preferenciális termékeket, illetve ugyanolyan vám elbírásban kell részesülniük, mint a marokkói termékeknek, de ehhez viszont azonosítani kell őket, mert ha nem, akkor a marokkói hatóság azt fogja mondani, hogy ez marokkói termék, és politikai szempontból is értem a marokkói hatóságokat. Marokkónak bonyolult azt kimondani, hogy Nyugat-Szahara az nem marokkói Szahara. Tehát, hogyha politikai és a politikai döntésben is részt akarunk venni, akkor nem lehet arra kényszeríteni Marokkót, hogy ezek a termékek nem marokkói ter- termékek, mert akkor ez politikai vélemény. Tehát Európai Unióként arra kényszerülünk, hogyha a saját jogszabályunkat akarjuk betartani, hogy a vámtarifákhoz a megfelelő módon jussanak hozzá, akkor olyan mechanizmusokat kell létrehozni, amelyek megfelelően azonosítják, diversifikálják a termékeket. Ugyanakkor ugyanakkor ez jelenleg nincsen benne a megállapodásban. Tudja, van tudja hogy vannak olyan megáll, megállapodások, amikben nem volt benne minden, de aztán a tanács, a bizottság, parlament jó szándéka alapján különböző kiegészítő jegyzőkönyveket tudtunk csatolni hozzá. Én azt mondom, hogy még mielőtt a, a parlament ratifikálná, ott tegyünk hozzá egy olyan jegyzőkönyvet, ami lehetővé teszi a termékek diversifikálását, és hogy aztán ezt meg tudjuk oldani. Ez lenne az a lehetőség, hogy lehetővé tennénk, hogy a parlament megfelelően dolgozzon azon javaslaton, amit a bizottság tett a marokkói hatóságokkal együtt. Anne-Marie Bueno. Köszönöm szépen, elnök úr. Ebben a szakbizottságban mindig azt mondtuk, hogy a Marokkóval kötött halászati megállapodás nem érinti Nyugat-Szaharát hiszen nem Marokkó területe, és hogy igazából a lakosság nem is támogatná. Július 16-án a tanács pedig úgy döntött, hogy ezt meghosszabbítsa, és mégis aláírták. Azonban a nyugat-szaharai lakosság képviselő, a Polisárió pedig panaszt tett. A keresetet elutasították, hiszen a hiszen a szerződés nem vonatkozik Nyugat-Szaharára, és így polisz, a poliszárió nem szerződő fél. Tehát eh, itt igazából a nyugat-szaharai lakosság képviselőként elismerik a poliszáriót. Azonban ez nem jó az ottani embereknek. Tehát a jelenlegi halászati megállapodásban a Nyugat-Szahara nincsen benne, és reméljük, hogy a parlament is alkalmazkodik ehhez. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, néhány észrevételt szeretnék tenni a ö, moszkovicsi biztos úr hozzászólása után, ami egy olyan ügyről szól, amint erre emlékeztetett a biztos úr is előszavában, Először is kereskedelmi, technikai ügy, és kerüljünk el mindenféle politikai értelmezést. Elmondtuk már más helyeken is, más alkalmakor. Van egy ENSZ folyamat, ami rendezni kívánja több mint 70 éves problémát, ami a Polisárió és a Marokkói Királyság között áll fenn, és nekünk az a feladatunk, hogy Nyugat-Szaharával foglalkozzunk, és azzal a kereskedelmi kapcsolattal, ami a Szaharával és az Európai Unió között van, és hogy a szaharai lakosság ebből profitáljanak a megállapodás esetén, a gazdasági előny, azt hiszem, hogy ezt fontos megemlíteni, meg kell jegyezni, hogyha nincs preferenciális vámtarifa, akkor az export a Szaharából Európába 6,6 millió euró vám terhelni ezeket a termékeket, ami nagyon komolyan hátrányos helyzetbe hozná a szaharai lakosokat, és a fejlődésüket visszafogná. Az Európai Unióval forga, folytatott kereskedelem az egyik emelőerő, ami lehetővé tette, hogy Ayun, Darla vagy Usdu szaharai városok fejlődésnek induljanak. És a bizottság delegációja is járt ott, hogy megnézzék a különböző projekteket, építkezéseket. A 46,5 millió eurót Gusduba így befektettek csak csak ezt a várost említsem, ahol öntözéses mezőgazdasági projektet hajtottak végre, és e, innen a Szahara fejlődésének ez egy nagyon lényeges eleme. Köszönöm, Klaus Brüchen és Philip Brünn. Köszönöm szépen. Véleményem szerint a megállapodás révén az Európai Bíróság döntését nem hajtják végre. Hiszen arról volt szó ebben a döntésben, hogy a nyugat-szaharai néppel kell tárgyalni. És igazából a megszállókkal tárgyal az EU, Marokkóval. NGO-kkal tárgyaltak, de jellemző volt, hogy azt mondták, hogy bármikor nyilatkozhatnak. Igazából nem ez volt a bíróság ítélete. A bíróság ítélete az volt, hogy tár, a tárgyalásokat kell folytatni, tehát nem az, hogy bármikor nyilatkozhatnak az NGO-k. Egy második lényeges pont itt a bíróság határozatában az volt, hogy a nyugat népnek kell ebből profitálnia. Pillanatnyilag a megszálló hatalom profitál ebből, amely a lakosság többségét képviseli. Tehát igazából a megszállást mozdítják elő. És a lakosság, a nyugat lakosság egy olyan kisebbség, amely szenved pillanatnyilag, és nagyon keveset profitál ezekből a dolgokból, amelyeket a kereskedelmi megállapodás előír. Tehát ez azt jelenti, hogy az EU politikája, főleg a bizottság politikája nagyon támogatja a megszállást. És emlékeztetnék arra, hogy a szaharai lakosság kemény elnyomás alatt van, kínozzák őket. Ezek a legborzalmasabb kínzások, amelyekről valaha is hallottam, és én az Amnesty Internationalnél voltam aktív. És ezt a bizottság támogatja. Szerintem szégyeljük magunkat. Köszönöm. Marcellisi. Köszönöm szépen, hogy szót adtak, és köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött, hogy erről a nagyon fontos témáról tárgyaljunk. Én egyetértek, hogy ez egy nehéz téma, de nem azért kell még tovább bonyolítani, mert már amúgy is bonyolult. Én azt eh, szeretném felvetni, hogy egyszerűen ez engem meglep, mert ebben az esetben azért eh, mégiscsak ott van az Európai Bizottság, amelyik eh, Marokkóval megegyezik Nyugat-Szaharáról, de Nyugat-Szaharában nem is járt, a bizottság ugye Brüsszelből vagy Rabatból működik, és ugyanakkor elismeri azt, hogy Marokkónak nincsen szuverenitása nyugat vonatkozóan. Miközben az Európai Bizottság azt is el, elismeri, hogy nincsen adata a zárócsere forgalom volumenére vonatkozóan. Meg tudnám mondani, hogy amit az Európai Unióval hogy írhatott alá bármilyen megállapodást ilyen adatok alapján. Aztán azt is mondják, és ez is fontos, egyetértek, hogy Nyugat-Szaharának benne kellene lenni ebben az egész kérdésnek a közepébe, hanem nem mint Marokkó rész, hanem Nyugat-Szaharaként. És mit fog csinálni a meg nem szállt nyugat-szaharai területtel, mert azok is termelnek sok mindent. Ez a megállapodás vonatkozik arra a területre is, vagy ezt úgy gondolják, vagy azokkal egyáltalán tárgyaltak, vagy mi van ott? vagy pedig csak a megszállt nyugat-szaharalai területről beszélünk, és tárgyalnak a megszálló hatalommal. Mert ugye az Európai Bizottság ugye nagyon jól kimondta, hogy itt nincs szuverenitásuk. És akkor mi az ára, a, mit jelent az, hogyha egy évet várunk, ha kellene, és visszafordítom a kérdést, mi az ára annak, hogyha tennénk valami olyat, ami nem legális. El azt fogja mondani, hogy hát ami nem legális, akkor az illegális, de hát az önök szolgálata 15 éve mondják, hogy jogosok voltak az, a megállapodások, és ugye kiderült, kétszer elmondta az Európai Bíróság, hogy sem a halászatban, sem a mezőgazdasági kérdésekben nem volt legális a szerződés. Mi van akkor, hogy egy év múlva megint azt mondja a bíróság, hogy nem legális, és akkor az Európai Uniónak a szavahihetősége fog megint csorbát szerint. Szerintem ezt is figyelembe kell venni. Köszönöm a választ válaszát. Next is uh, Joachim Schuster. Joachim Schuster a következő, ezzel lezárom a hozzászólók listáját. Köszönöm szépen, egy egészen rövid dolgot felvetnék. Hát elég nehéz itt szétválasztani ezt az egyik a politika, a másik a gazdaság, és aztán még vannak technikai jogi kérdések, és nem tudom, hogy ez a nemzetközi kapcsolatokban így megvalósítható-e. Aztán teljesen érthetetlenné akkor vált a helyzet, amikor biztos úr azt mondta, hogy nem eh, célra vezető, hogyha egy jogi kérdés, megkérdezzük az Európai Bíróságot, hogy helyese vagy nem, ezzel egy évet csúszik az egész, ezzel megtűnik, ez az elutasítást jelenti, mert az Európai Bíróság megint csak elutasítani, és megint más politikai oknál fogva nem, nem, nem hajlandó közreműködni. Szeretném megérteni, hogy miről van szó, hogyha jogi kérdésről van szó, akkor kérdezzük az Európai Bíróság, teljesülnek a feltételek, vagy nem. De hogyha politikai kérdésről van szó, akkor, akkor mégse. Köszönöm szépen, Elena. Mindenek előtt köszönöm szépen a biztos úrnak, Moszkovici úrnak, hogy eljött ide és hogy kitér ezekre a kérdésekre, de hát az egész dolog meglehetősen bonyolult és vitatott, ezt is tudjuk. Ez igaz, és végül is egy politikai döntésről van itt szó, de az is igaz, hogy képviselőként szeretnénk információkhoz hozzájutni, mielőtt egy ilyen jelentőségű döntést meghozunk Meggyőződésem, hogy az, amit itt elmondtak nekünk kereskedelmi témaként, mondjuk politikamentes megközelítésként működhet, de hát azért összességében azt hallottuk, hogy több információra van szükség, és hogy kellő számú képviselőt akarnak meggyőzni az információk nélkül, nem fog menni. Ez egy régi konfliktus, ezt tudjuk. Az Európai Bíróság itt megfelelő döntéseket már meghozott, de hát vannak olyan képviselők is, mint én például, akik nagyon támogatják azt, hogy egy ilyen megállapodást megkössenek, de ehhez több információra van szükség a javaslat folyamattal összefüggésben, hogy el tudjuk fogadni, és hogy meg tudjunk győződni arról, hogy az Európai Bíróság ítéletének eleget tudunk tenni. A 16-os ítéletről van szó. Szóval mondom, vitatott még a téma. Ennek ellenére köszönöm szépen, hogy eljött, hogy elmondta a bevezetőjét, köszönöm az eddig elvégzett munkát. Szeretném támogatni, nagyon szívesen támogatnám önt, de egyszerűen több információra van szükség, hogy meg tudjuk győzni a képviselőket nem akarunk negatív tapasztalatot szerezni, hogyha meghozzuk a döntést, és megszavazunk valamit egyszerűen rossz információk, vagy hiányzó információk alapján, ez politikai katasztrófa lenne, ezt nem akarjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen elnök úr, Moszkoviszi biztos úrnak, hogy eljött a mai napon a konzultációs folyamat központi része ennek a javaslatnak, ezt meglehetősen bírálták az előttem hozzászólók is. Éppen azért röviden arra fókuszálni, mert egyet tud -e érteni abban, hogy uh, uh, hogyan tudjuk bevonni a nyugat-szaharai épereket. Uh, a Marokkó uh, a fellépését nem vizsgáltuk meg alaposan eddig szerintem, hogyha megnézzük az előnyöket, és biztos úr is említette, megállapodásnál. Az Európai Bizottság tényleg a szaharai emberek előnyére kívánna dönteni, akik a menekültáborokban élnek. Tehát szeretném megkérdezni, hogy hogy érti azt, hogy ez egy technikai ügy, de azért legyünk őszinték, az ENSZ folyamat, amely évtizedek óta működik, semmilyen eredményt nem ért el. Én szeretném azok érdekében történjen valakik, akik a sivatagba rekedtek, van, végig gondolták ezt a tényleges helyzetet, ami kialakult ott, és ezt hogyan látják az ENSZ fényében. López Bermio. Köszönöm szépen, elnök úr. Moszkoviszi úrnak is köszönöm. Egy rövid kérdést szeretnék feltenni, talán el tudja ezt mondani. Én elismerem természetesen azt, hogy fontos ez a megállapodás, de azért itt a terminológiáról is szó van, ez egy jogi szöveg és politikai szöveg egyben. Nyilván igaz ez. Azt kell, hogy mondjam, itt konzultációkról nem beszélünk, hanem itt arról van szó, hogy az adott helyzethez hozzájáruljanak az ott élő emberek, hogyan akarnak eljutni a lakossághoz. Szahara, Nyugat-Szaharában élők, vagy az ENSZ döntései, tehát azért az ENSZ nem egy gyanús döntéshozó ebben az ügyben. Itt a száravízről beszélnek azok, akiknek megfelelő jogszerű képviseletet kell biztosítani, és ez mondjuk a policárió lenne úgy gondolom, hogy nem lehet még egy újabb szereplőt elfogadni itt. Ön mit lát ebben az esetben? El tudja mondani, hogy ezek azok a megfontolások, amelyek foglalkoztatnak engem. Itt politikai kérdésekről van szó. Persze nem örülünk ennek, de mégiscsak egy politikai kérdés. Ön Marokkóra hivatkozik, amikor hozzászól. Nyilván Marokkóval tárgyaltak, de hát Marokkó itt egy megszálló, aztán Spanyolország, mint administratív hatalom. Köszönöm szépen. Biztos úr, az önök szolgálatai közzétettek februárban egy jegyzéket a tagállami vámhatóságoknak, hogy eh, ha kétség merül fel a származt illetően, akkor foglaljanak le termékeket, hogyha esetleg nyugat-szaharai termékről van szó. Most a kollégáim tegnap találkoztak a marokkói vám tisztekkel, és eh, hangsúlyozták, hogy ők elutasítják, hogy Nyugat-Szaharát megadják eh, a, a tanúsítványokon, mint származási helyet. Ön tényleg úgy gondolja, hogy eh, az EU vámpolitikáját az önutasítása szolgálja, és tényleg végrehajtják ezeket. Aztán a másik az a nemzetközi jog, amit itt meg kell említeni. Össze tudja hasonlítani ezt most, hogy Marokko és Nyugat-Szahara viszonya mennyiben más, mint Oroszország és, kri és Krímfélsziget viszonya és Magreb delegáció vezetője Ines Ayala Az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen. Sajnos a biztos úr bevezetőjét nem tudtam végighallgatni, de a Magreb delegációban sokan vannak, akik látják és árgos szemekkel követik a fáradozásokat a bizottság részéről hiszen éppen azon feltételek teljesítéséről van szó, amelyeket a 2016. decemberi Európai Bírósági ítélet rögzít. Valenciában egy néhány aspektust elkezdtünk feldolgozni, hogy a nyugat-szaharán élő emberek hozzájárulását fel tudjuk mérni. Ezzel foglalkozunk évek óta időközben, egyébként az ENSZ előtt is ez a folyamat működik a poliszárió fronttal. A probléma mindig az, hogy nincsen népszámlálás sem mindegyik, nincsenek adatok. Hogyan tudjuk az emberek hozzájárulását, beleegyezését felmérni ezt? Ez a helyzet az ENSZ-nél, ők nem tudják, mi miért tudnánk megcsinálni az EU-nál hogyan tudunk többet elérni, mint a tapasztalt ENSZ emberek, akik messzire akiknek a keze messzire nyúl, és mégsem érnek el mindent. Tehát nekünk arra kéne ügyelnünk elsősorban, hogy ne tegyünk mindent tönkre. És látni kell, hogy vannak fenyegetések, fenyegető helyzetek, és ott a valóság. És parlamentként mi csak azt szeretnénk, várnánk el, hogy megtudjuk az Európai Bizottság mit tesz a harmadik út keretében. Mert látni kell, hogy Marokkó felől érkeznek a menekültek, lezárultak a menekült útvonalak máshol. Ez egy rendkívül érzékeny téma, arra nagyon kell ügyelni, ne tegyük tönkre a helyzetet, nagyon bonyolult a gazdasági helyzet is ott, óriási problémákkal. Marokkó gazdasága nehézségekkel szembesül, ezt is tudni kell. Úgyhogy szerintem mindent el kell követni a konzultációk során, annak érdekében, hogy a nyugat emberek beleegyezését megszerezzük, tehát hogy egyszerűen megtudjuk, hogy mit gondolnak erről, de azért ez nem lesz egyszerű. A poliszárió képviselővel tárgyalni sem könnyű. Van egy olyan elnök, akit megválasztottak, és mi ezzel egyet is értettünk. Az ön javaslatának a támogatása egy fontos dolog, ön fáradozik, elismerem ezeket a fáradozásokat, de a helyzet bonyolult, és arra mindenképpen ügyelnünk kell, hogy egy hangon beszéljünk ebben a régióban, hiszen két állam van ebben a régióban, az egyik megszállás alatt van, a másik pedig Marokkó. Legyünk óvatosak, azt tudom csak javasolni, mert még az END sem talált eddig megoldást. De bízhat a mi bizalmunkban, mert az Európai Bizottság nyilván keményen dolgozott. Biztos úr. Votre, euh, vos interventions, cette discussion. A hozzászólásaik és ez a vita nagyon jól mutatja, hogy mennyire bonyolult politikai, technikai, jogi szempontból ez az ügy és én magam is miután jó pár éve politikus vagyok, látom, hogy itt a, hogy gond van, tehát nem mondanám azt, hogy ez nem politikai kérdés. A döntés, amit meg kell hozniuk, az politikai döntés lesz, ez kétségtelen. Ugyanakkor a bizottság mégiscsak nagyon ügyelt arra, hogy maximálisan technikai választ és jogi választ adjunk egy jogi problémára más szavakkal. Most csalódni fognak, nem fogok belemenni a geopolitikai, geostratégiai vitába, nem is az én szakterületem, de éppen ez az, amit el akartunk kerülni. Tehát a mi megközelítésünkben mi egyszerűen azt akartuk, hogy levonjuk egy bírósági ítéletnek a következményeit, és megfelelő jogi megoldásokat találjunk az érintett lakosság érdekében. És még egyszer elmondom, a nyugat státuszának a kérdését azt másod kell megoldani, nevezetesen az ENSZ-ben, és úgy mellesleg nem mondanék semmi olyat, ami a bizottság bármiféle kínzást támogatna, ez igazán téves és nem helyén való ilyeneket mondani. De hát ez az első dolog, amit szeretnék elmondani. És szeretnék még emlékeztetni, utána hallottam néhány képviselő részéről, olyan kérdést is, hogy hosszabbítsunk meg a dolgokat, értsük el a, tan, a tanulmányozását. Szerintünk a javaslat, amit mi előterjesztettünk, az hosszú időn át került kidolgozásra, minden érintett féllel tárgyaltunk. Nem mondtam azt, hogy a folyamatnak a végére értünk, csak azt tudom mondani, amit az, az bevezetőmben is mondtam. Én személy szerint készen állok arra, hogy ide visszajöjjek önökhöz, a látogatást követően is, az EP helyben is meglát, látogatást fog tenni, tehát ez egy work in progress, tehát egy folyamatban lévő munka. Azok az elemek, amiket önök elé terjesztettünk, azok nagyon komolyan kidolgozásra kerültek azért, hogy önök állást tudjanak foglalkozni. a különböző kérések, óhajok bizonyos témákkal kapcsolatban, amikre majd még talán visszatérek. Harmadik észrevételem, kerüljük el azt, hogy előfeltételként feltételezzük, hogy eleve nem fogunk semmit elérni. Induljunk ki egy meglévő helyzetből, és ebből próbáljuk levonni a legtöbb garanciát és a legtöbb előnyt. Itt pontos, konkrét ö, ö, dolgokat vetett fel a jelentéskészítő, a képviselők is. Először is annak a lehetősége, hogy nyugat-szaharai eredet, mint olyan létezhet-e biztosítanunk kell, hogy az adott érintett lakosságnak legyen az, e, az előnyét szolgálja, ehhez pedig megfelelő átláthatóság kell. Egyetértek abban, hogy jobban meg kell állapítanunk a Nyugat-Szaharából érkező árucsereforgalmi volumeneket, de hát ez infine az én szolgálatom és a bizottság egyéb szolgálatai, külszolgálat pontosan ezen a kérdésen dolgoznak jelenleg. Szeretném megemlíteni, hogy Marokkóval folytatott eszmecsere során, akik ugyancsak részt vesznek a folyamatban, és ezzel kapcsolatban ez egy olyan téma, amivel már nagyon ö, magas követelményeket fogalmaztunk meg. Az Európai Unió és Marokkó megállapodott abban, hogy információ cserére legalább évente egyszer van szükség, ez egy kölcsönös megértést tükröz. Ennek a mechanizmusnak a részleteit majd ki kell dolgoznunk. Konkrét tárgyalásokat folytattunk minisztériumi szinten, és a bizottság továbbiakban is rendkívül igényes lesz a e tekintetben. Ezt tudom mondani. A második kérdés, amit többen is felvetettek önök közül, az pedig annak a azra vonatkozik, hogy mi lenne a következménye, hogyha az Európai Parlament nem ratifikálná ezt a megállapodást, és ezt többen is jelezték. Meg kell állapítanunk ebben az esetben, hogy ennek nagyon világos, követ, egyértelmű következménye lennének, nem úgy eh, részesülne a preferenciális bánásmódban eh, nyugatszarra, ennek negatív hatása lenne gazdasági szempontból, amit itt számszerűsítettem, és nagyon sok munkahely is a mezőgazdasági és halászati tevékenységtől függ. Ez az exportot veszélybe sodorna következésképpen a foglalkoztatást, a halászati termékek feldolgozását, és akkor valószínűleg, hogy máshová tennék át ezeket a tevékenységeket, nyilván Marokkóba, ami eléggé paradox megoldás. Tehát itt mégiscsak Nyugat-Szahara tevékenységét kellene támogatni. És figyelembe véve a nyugat-szaharai helyzetet, a bizottság minden tőle telhetőt megtett, hogy megbízható objektív információkat kapjon. Marokkóval is folytattunk arra adatcserét, illetve a civil társadalmat is, illetve a nyilvános, például NGO-knak az adatait használtuk fel. Nem lehet ilyen értékeléseket e, elmondásokra építeni, hanem a lehetően megbízhatóbb adatokra kell építeni. Marokkóval egy megállapodás mindenképpen szükséges, mert a jelenlegi helyzetben, még egyszer mondom, ugye ez a tyúk és a tojás helyzete, nincsenek más intézmények, nincs más olyan testület nyugat aki biztosíthatná azt, hogy a szükséges intézkedéseknek a bevezetése, amik a preferenciális bánásmódhoz kellenek, az eredet ellenőrzés, a vámhatóságok közötti együttműködés valóban hatékonyan működjön. Ennek egyetlen útja és módja, hogy egy ilyen egyezmény létrejöjjön, a mi feladatunk pedig az, hogy nagyon figyeljünk oda arra, hogy ebből a, az egyezményből biztonságos, megbízható adatok legyenek, és hogy a, az eredménye, a hozadéka az egyezménynek, az a nyugat-szaharai lakosságot ö, szolgálja. Most nem akarnék itt Szicília, Szardinia kérdésére jönni, ö, mert az nem indirekt módon hasonló lenne. Feltettek egy kérdést szinte mindenki, amire nincsen ö, kielégítő válasz Ines Ayala Sandernek a véleményé, hogy megfogalmazását mondanám, hogy itt konzultáció és hozzájárulás vagy egyetértés. Politikai megoldás nincs. A az egyetértés, vagy az elfogadás, az egy nagyon nehéz elérni. Szajela Andert azt, azt, azt mondta, hogy konzultáció, konzultáció az egyetértés érdekében, ha a fordításban ez jól jött át. Hát erről van szó. Megpróbálunk minden ö, módon az itt lévő javaslat alapján eljárni, és megtettük, hogy minden olyan szervezetet, civil társadalmat, ö, gazdasági, szociális, politikai szereplőket meghívtunk, teljes egészében 25 különböző csoportot vagy szereplőt, szociális, gazdasági, politikai szereplőt kerestünk meg, aki, amely, amelyek vala, majdnem mind elfogadták, öt szervezet nem fog, elutasította a meghívást, megismételtük a meghívást, viszont nem adtak semmiféle jelen, véleményt a javaslatunk tartalmával kapcsolatban. Az egyik egy ONG, tudom, hogy nagyon sok kis csoportból áll, és amelyik megnézte. A lista egyébként meg ott van az anyag mögött, és ott lehet látni, hogy és ezeknek a konzultációknak a figyelembevételével készítettük el a technikai javaslatokat, amik szükségesek ahhoz, hogy egy megfelelő, stabil ajánlatunk legyen. Most pedig a feladatunk, a parlament a saját látogatásával ezt megerősítheti, kiegészítheti, támogathatja illetve levonhatja a következtetéseket, ugyanúgy egyeztettük mi is. Hát ezt szeretném elmondani egyáltalán nem tagadom ennek az ügynek a bonyolultságát, kényességét és így tovább, de nem tudok személy szerint kötelezettséget vállalni egy tartalmi vitára. Itt kizárólag technikai jogi megoldást keresünk, Arena az, hogy mindig meg kell, a, el kell kerülni azt, hogy megálljunk. Ugye hát a bíróságnak a szerepe az, ha a bizottság mindig kitűnően működne, a tanács is szuper jól működne, minden tökéletes lenne, akkor nem kellene semmit helyrehozni. Ez kétségtelen. Én mindig elismerem, hogy a, az igazságszolgáltatásnak haszna van, vagy van szerepe. Tehát itt technikailag, jogilag kell megfelelnünk a bírósági ítéletnek, és lehetővé kell tennünk, hogy a gazdasági eredményeket minél hatékonyabban és a lehető legjobban a nyugat-szaharai lakosság érdekében ö, kerüljenek ö, végrehajtásra. És csak ebből a szempontból szerintem az általunk tett ajánlás részletes, megalapozott, természetesen vannak a határidő kérdések, amiket említettem, minél előbb annál jobb, mert mindaz, ami nem halad a terepen, az mindig a helyi lakosoknak a kárára reked meg, és hát a bíróságnál ugye egy év már az egy év, és meggyőződésünk, hogy figyelembe vettük nagyon pontosan az összes elemet, amit az Európai Bíróság megfogalmazott, és ugyanazzal a javaslattal is előállít, előállhatunk volna, csak éppen veszítehetünk egy évet, és ezt nem tehetjük meg. Tehát ezt pontosan e, pontosításként el kellett mondani egy vitában. Én e, tisztelem a vitát, e, tudom, hogy milyen nehézségek vannak, tisztelt képviselők, állok rendelkezésre, hogy visszajöjjek, és ismételten eszmecserét folytassunk, miután önök is megtették a látogatást. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy mi a lehetséges keretek között a lehető legkomolyabb munkát végeztük el a nyugatszarrai lakosság érdekében. Úgyhogy várom józanul az önök támogatását, illetve a tanács véleményét végezetül. Tökéletes, tisztelt biztos úr, és zárszóként egy nagyon rövid zárszóra jelentéstevő asszonynak adom meg a szót. Nagyon rövid lesz, köszönöm szépen biztos urat, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Tudom, hogy nem egyszerű uh, dolog. Nagyon örülnék, hogyha visszajönne és ismét eszmét cserélne, amikor visszajöttünk a látogatásunkról egy hét múlva és remélem, hogy gyümölcsöző lesz ez a látogatás. De szerintem nagyon nehéz lesz ezt a témát teljesen leválasztani a geopolitikai témáról. Ezt nem is rejtem vék alá, ez rendkívül nehéz lesz. Elnök, köszönöm szépen! és akkor majd a látogatás után lesz egy újabb vitánk. Köszönöm szépen, biztos úr, és most pedig termet kell változtatnunk, és a 2Q2-be kell átmennünk. jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó. Jó.